Good morning. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Bibax biztos úr, kedves meghívottak! A Fejlesztési Bizottság nevében szeretném Önöket üdvözölni erre, ezen a meghallgatáson, amely a fejlesztés oktatással foglalkozik. Filis Kacsmarek a nevem, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy kollégámmal, Norbert Neuserrel társelnökként vezethettem ezt az ülést, és remélem, hogy nagyon hasznosan töltjük majd ezt az időt. Két panelre osztottuk ezt a meghallgatást. Az első megvizsgálja a kapcsolatot a fejlesztés és a fejlesztés oktatás között, a második panel pedig javaslatokkal foglalkozik majd, amelyek az európai fejlesztés oktatási politikára irányulnak. Minden egyes panel végén Körülbelül 20 percünk lesz arra, hogy eszmecserét folytassunk az előadók, a képviselők és résztvevők között. Engedjék meg azt is, hogy emlékeztessem önöket arra, hogy egy fotó kiállítás is kíséri ezt a meghallgatást, amely Afrikával foglalkozik a globális oktatással, és szoros együttműködésben a lengyel elnökséggel illetve Szanoszki úrral szoros együttműködésben szerveztük meg ezt a fotókiállítást, illetve a mai meghallgatást. Mindannyiukat szeretettel meghívom ennek a kiállításnak a megnyitására. Erre ma délután fél hétkor kerül sor a harmadik emeleten. Ezen kívül pedig Pibax biztos urat is szeretettel üdvözlöm, aki bevezető megjegyzéseit fogja ismertetni velünk a bizottság nevében a dírrel kapcsolatban, ami a fejlesztés oktatás, illetve a fejlesztés tájékoztatás. Először is e, ismertetném a következő pontokat. Konzultációt folytattunk az érintett felekkel különböző, a világ minden részéről származó ér, érintett felekkel, hogy egy globális EU politikát dolgozzunk ki. A második pedig, hogy ezt a DIR programot megvizsgáltuk Európában, és az ezzel kapcsolatos tapasztalatokat összegeztük, ez nagyon fontos ajánlásokat is tartalmaz. Bizonyos vagyok benne, hogy erről a munkáról a vita során tájékoztatást kapunk majd. Most pedig Pibák úrnak fogom megadni a szót, aki nagyon gyakran ellátogat hozzánk ide a szakbizottságba, most ön kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők, kedves meghívottak, hölgyeim és uraim! Azzal szeretném kezdeni, hogy az Európai Parlament Fejlesztési Bizottságának, illetve az Emberi Jogi Albizottságnak megköszönöm, hogy megtartotta ezt a meghallgatást. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az, az ilyen jellegű eseményen már máshozszor vehetek részt. Tavaly októberben egy dírrel foglalkozó konferencián már foglalkoztunk ezzel a témával, ami pedig, mivel jól magam is tanárként dolgoztam, illetve iskolaigazgatóként, nagyon fontosnak találom mind a mai napig az oktatás szerepét. Jól lehet, az oktatástól egy kicsit eltávolodtam karrierem során, de úgy gondolom, hogy még mind a mai napig a fejlesztés tekintetében különös szerepet játszik az oktatás. Fejlesztési biztosként a fejlesztés oktatásban ba vetett hitem egyre erősebbé vált, ugyanis a fejlesztés oktatás arra irányul, hogy tájékoztatást végezzünk, tájékoztató tevékenységet, hiszen nagyon fontos, hogy az európai közvéleményt tájékoztassuk a fejlesztési kérdésekről, illetve, hogy felkészítsük őket arra, hogy részt vehessenek az ilyen jellegű folyamatban. Nem csak azért, hogy fejlesztési politikánkat és annak céljai támogathassák, hanem azért is, hogy Európa jövőjét együtt alakíthassuk, és együtt működjünk a világ többi részével. Természetesen nem kell önöknek nem kell önöknek elmondanom, hogy elismételnem, hogy mennyire fontos a fejlesztés oktatás. Most azt kell igazából megvizsgálnunk, hogy hogyan tudunk építeni a már meglévő sikereinkre, viszont a fennálló hiányosságokat hogyan tudjuk áthidalni a rendelkezésre álló forrásokkal hogyan tudunk gazdálkodni, főként a DIR programmal, amely katalizátorként működhet nagyon sok remek kezdeményezésben, egyes tagállamokkal együttműködve, és támogatnunk kell, bátorítanunk kell ezt a fajta megközelítést a többi tagállamban is, annak érdekében, hogy a fejlesztés oktatás a fejlesztésben fontos szerepet játszon. Például fejlesztés oktatást végezhetünk az, iskol- az iskolákban is, ugyanis ha a holnap európai polgárai a világ alakításában részt akarnak venni, akkor segítenünk kell őket abban, hogy globális polgárokká válhassanak ma. Ezért a, az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága ajánlást fogalmazott meg annak érdekében, hogy oktatást, tájékoztatást végezzenek a globális kölcsönfüggés témájában, és ezt mindannyian üdvözölhetjük. A tagállamok pedig főként a cseh mm, köztársaság nemrégiben stratégiát fogadtak el a fejlesztés oktatással kapcsolatban. Ezek a stratégiák legtöbb esetben nagyon intenzív, az érintett feleket is befogadó együttműködés eredményeként jöttek létre nemzeti szinten. Ez is mutatja, hogy az európai fejlesztés-oktatási közösség mennyire vibráló. Nálunk Lettországban van egy olyan program, amelyet az Európai Bizottság is társfinanszíroz, hozzájárult ahhoz, hogy a tanárokat képezhessük arra, hogy a fejlesztés oktatásban részt vegyenek az Oktatási Minisztérium részvételével. Ugyanis úgy gondoljuk, hogy a tanárok oktatásába, képzésébe részt, részt kell vennie a fejlesztés oktatásban, és számos országban pedig olyan oktatásfejlesztési programokat hoztunk létre, amelyek hozzásegítenek abban, ahhoz, hogy az európai tanárok, gyermekek, illetve az afgán tanárok, gyermekek között egy kapcsolatot építsünk ki, és így pedig elősegítsük a fejlesztési célok megvalósulását. Így láthatjuk, hogy hogyan élnek az emberek a fejlődő országokban. Az ilyen jellegű projektek jelentik a jövőt, hiszen a fiatal polgárok így így gyakorlati módon szembesülnek ezekkel a kérdésekkel, és láthatják, hogy a fejlesztésnek milyen szerepe van a szegénység elleni küzdelemben. Néhány példát tudok tehát mondani arra, hogy lássuk, mit tehetünk annak érdekében, hogy a fejlesztés oktatást a az eljövendő generációk számára elérhetővé tegyük. De nem szabad az iskolák kapuin belül csak megvalósítani az ilyen fejlesztés-oktatási programokat, hiszen szélesebb körben is kell ezeket a kezdeményezéseket terjeszteni. Például információs kampányokat kell számos fontos kérdéssel kapcsolatban végezni, mint például a globális igazságszolgáltatás, a méltányos kereskedelem, a fejlesztési célok elérése. Úgy hiszem, hogy bármelyik kezdeményezésre ráböghetünk, és azt mondjuk, hogy az együttműködő kooperatív megközelítés gyümölcsöző lehet ezen a területen. Ezért tehát a bizottság emiatt is, illetve más okokból is úgy döntött, hogy a helyi hatóságokkal, illetve a nem állami szereplőkkel is szoros kapcsolatot tart fenn, hiszen azt látjuk, hogy ez többletértéket jelenthet az érintett felekkel való együttműködésben. A 2014-2020-as többéves pénzügyi keretben azt javasoltam, hogy alakítsuk át és racionalizáljuk a programokat. Hogyha a javaslatomat elfogadják, akkor az automatikus tevékenységeket két programba fogjuk csoportosítani, az egyik a helyi hatóságokra, illetve nem állami szereplőkre vonatkozik, a másik pedig globális kihívásokra, mint például az élelmiszerbiztonság, éghajlatváltozás, migráció és az emberekbe történő beruházás. Ezen kívül pedig a 20%-kal szeretnénk megemelni a nem állami szereplőkre vonatkozó programokat. Ugyanis a PIR programot ennek a programnak a részeként kell megőrizni. Az Európai Bizottság egyébként más frontokon is dolgozik a fejlesztés oktatásban. Ugyanis a dírt támogató kezdeményezések a párbeszéden keresztül, ez 2010-ben indult, ez az egyik fontos programunk. Ez egy részvételi jellegű folyamat, és megváltoztatta némiképp azt, hogy hogyan dolgozunk. A kiegészítő jellegre kívánunk összpontosítani, együttműködve a tagállamokkal, és világos keretrendszer kidolgozni a fejlesztés oktatással kapcsolatos szereplők számára. A DIR tanulmány eredményei úgy hiszem fontossá válnak a pályáztatók formájában is megjelenik, majd ezt a folyamatot egyébként szeptemberben indítjuk el. És egy kötelezettségvállalást is szeretnénk beindítani oly módon, hogy kiegészítő jelleget valósítsunk meg a tagállamok szakpolitikáival meg, együttműködésben megvalósulva. Az ilyen jellegű projekteket egyébként pontosítani és jobban meghatározni kívánjuk. És egy lehetőséget kívánunk bevezetni, amely lehetővé teszi, hogy nagyobb projekteket is finanszírozzunk. Ez egy erősebb európai dimenziót jelent. Nagyon örülök és bízom is abban, hogy az a folyamat, amelyet a tanulmányjal indítottunk el, lehetőséget biztosít arra, hogy javítsuk az együttműködést az érintett kérdésekkel kapcsolatban. Tudom, hogy önök közül nagyon sokan vesznek részt e, társult folyamatokban, és ezért a szerepvállalásért szeretnék önöknek köszönetet mondani. A bizottság munkáját, a dírrel kapcsolatos munkáját, illetve a több érintett féllel való együttműködésben megvalósuló munkáját szeretné erősíteni a jövőben is. Ugyanis látni szeretnénk, hogy hogyan tudunk további előrelépéseket elérni a fejlesztés oktatásban. Hölgyeim és uraim, a fejlesztés oktatás kifizetődő, amikor a, az érintett felek, a résztvevő felek foglalkoznak azzal, hogy a közvélemény és főként a gyermekek megértsék azt és felvállalják. Nagyon sokan közülünk itt a teremben, de a termen kívül is fontosnak találják, hogy a fejlesztési kérdéseket, témákat a gyerekek elé terjesszék, hiszen ez nagyon fontos. A fejlesztés oktatással kapcsolatos összes megközelítésünk nyilván nem tökéletes, de arra törekszünk, hogy ha valaki szeretne valamilyen visszajelzést adni nekünk, azt meghallgassuk, komolyan vegyük, és együtt dolgozunk abban, hogy többet érhessünk el Európában és Európán túl. Nyilván az európai polgárokat foglalkoztatja, aggasztja a jövőjük. A finanszírozás, illetve a finanszírozásra támaszkodó fejlesztés egyes harmadik országokban aggaszthatja az európai polgárokat, de úgy gondoljuk, hogy munkánk alapvető fontosságú, és hiszek abban, hogy fokoznunk kell erőfeszítéseinket, azért, hogy ne csupán általános támogatást nyerjen a fejlesztés, hanem, hogy az állampolgárok valóban részt vegyenek abban. Hiszem, hogy a magatartásra, attitűdökre valódi befolyással lehetünk. Azonban fel kell tennünk a kérdést magunknak, hogy sikeresek vagyunk ezen a téren, tehetünk-e többet, vannak-e egyéb módok, hogy biztosítsuk, hogy az üzenet, amit szeretnénk küldeni a közvéleménynek, valódi kihatással lesz az állampolgárokra. Ezek olyan kérdések, amelyek együtt gondolkodásunkat kell vezéreljék. A fejlesztés oktatás nagyon fontos, számít, sőt ez az egyik olyan tevékenység, amelyet Európa, Európét finanszíroz. Szilárdan gondolom, hogy az a 31 millió euró, amit általánosságban minden évben a DIR projektre fordítunk, és el kell gondolkoznunk azon, hogy illetve sokan azt gondolják, hogy talán közvetlenül kellene ezt a pénzt befektetnünk a harmadik országokba, de én nekik azt válaszolom, hogy a fejlesztés oktatás egy hosszú távú megközelítés. Ez arra vonatkozik, hogy itt az Európai Unióban fektetünk be az emberekbe, gyermekekbe, felnőttekbe egyaránt, akik akiket tudunk segíteni abban, hogy valódi globális polgárokká váljanak egy globalizált világban, és ezért ők pedig lépéseiken, szerepvállalásaikon keresztül hozzásegítenek ahhoz, hogy a fejlődő világban segíthetnek nekünk a szerepvállalásunkat megerősíteni. Nagyon köszönöm hogy meghallgattak, és azt is szeretném megemlíteni, hogy igazgatón Christian Schmidt is itt van, aki itt marad majd a konferenciára, és ő nyilván meg tudja válaszolni kérdéseiket. És jól lehet, azt érezhetik, hogy vannak olyan megközelítések, amelyeket nem értékelünk elég ideig, és értékeljük. Úgy gondoljuk, hogy a fejlesztés, oktatás, a fejlesztési együttműködés szempontjából rendkívül fontos. Nagyon köszönöm figyelmüket. Köszönöm szépen, eh, biztos úr, köszönöm szépen a eh, beszédét. A probléma az az, hogy már szinte meg is választoltam az első panel eh, kérdését, miért fontos a fejlesztés és oktatás. Egyetértek önnel. Nagyon fontos az, hogy a befektetésre, beruházásra kell koncentrálni, és ebből kell kiindulni, amikor ezt a témát megvitatjuk. Ez egy globális koncepció, számos aspektust magába foglal. Az információ átadás, a, az oktatás, a képzés. Én magam is részt vettem egy információs kampányban, Lengyelországban a globális oktatási hétről volt a témája ennek a kampánynak, és 10 ezer diákot értünk el ezzel, 10 ezer diák vett részt ezen a globális oktatás keretében megtartott előadásokon, még az én falumban is, úgyhogy ez nagyon jó eredménynek számít. Úgyhogy a különböző megközelítéseket, legjobb európai gyakorlatokat meg kell osztani egymással. Ezért hívtuk meg az vendégeinket, egyetemek, tagállamok képviselőit, különböző egyesületek képviselőit, hogy ők, beszél, ők belük együtt megtárgyaljuk ezt a témát. Az első három előadónkat szeretném sok szeretettel köszönteni. Vanessa Andraotti, a globális oktatás a egyetemi oktatás professzora Óluban, Finországban, Zuzanna Hlavicskova, aki a fejlesztési együttműködés és humanitárius segítségnyújtási osztály igazgatója, a cseh köztársaságból érkezett a külügyminisztériumból, és Matthias Fidlert is sok szeretettel köszöntöm, aki pedig az Ír Fejlesztési Oktatási Egyesület igazgatója. Van-e Szandra Otinak adom meg a szót 8 percre, és utána meg fogjuk tudni, utána megbeszéljük az ön előadását, és reagálunk rá, tessék. Is it okay now? Okay, thank you. Köszönöm szépen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Először is szeretnék köszönetet mondani az Emberjogi Albizottságnak és az Önök Bizottságának is, hogy részt vehetek ezen a meghallgatáson. Én Brazíliában voltam tanár, és aztán pedig Európában bevándorlóként érkeztem Európába, úgyhogy tudom, hogy mennyire fontos a fejlesztés, oktatás témája, és nagy felelősségnek tartom a feladatomat, a globális oktatás témájában vagyok professzor az egyetemen, és ez egy nagy, nagyon nagy felelősség. Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy nem konkrétan arról fogok beszélni, ami a feljegyzéseimben szerepel, úgyhogy ha ezt el tudják olvasni, akkor az nagyon jó. Az embereket fel kell készíteni arra, hogy közösen egy összetett, sokszínű, egyenlőtlen társadalomban együttműködjenek. Meg kell előzni a fundamentalizmust, és mert ez erőszakhoz vezethet, illetve agresszióhoz. Ebben nagyon fontos a fejlesztés oktatás, a fejlesztési politikán belül, hiszen ez erősíti a biztonságot. A tudásalapú társadalom kontextusában fel kell ismerni, hogy a tanulók most már más profilt keresnek, más profillal rendelkeznek, és erre válaszolni kell ezekre a e, kihívásokra. E, globális gondolkodásra, globális megközelítésre van szükség, ezt várják el a tanulók is, és ilyen megközelítéseket kell számukra biztosítani, hiszen e, csak így tudnak tájékozott döntéseket hozni. Ami a DIR stratégiát illeti, és az ez előtt lévő kihívásokat illeti, három dimenzióra hívnám fel a figyelmüket. Az első a DIR politikáknak a harmonizálása Európában, a második erősíteni kell az eh, etikus eh, internacionalizmussal kapcsolatos elkiteleződést eh, Európában, és erősíteni kell az tanárok oktatását. Ami a dír politikák harmonizálását illeti Európában, a FÁR programot támogatni kell. Az érdekelt felek bevonó programot az Európai Bizottság finanszírozza, és elengedhetetlen, hogy itt említsem Portugáliát, a Csehköztársaságot, Finnországot is, hiszen itt az előrelátó politika csinálásra van szükség. Fontos a politika kialakításában a konszenzus és a párbeszéd de a, a konszenzus nem, nem szabad befejezett dolognak tekinteni, hiszen ez még változhat. A paradigmaváltásra van szükség, nagy történelmi viták előtt állunk, erre még vissza fogok térni. És emellett fel kell ismernünk azt, hogy a fejlesztés oktatás összefügg az interkulturális oktatással is. Van egy jelentés, a D-Watch jelentés, amelyre szeretnék utalni. Ezt a jelentést, vagy ezt a tanulmányt, ebből kétettünk néhány példányt, ezt önök ehhez önök hozzáférhetnek. Ez a globális oktatásról szól, a készségek elsajátításról, a globális oktatásról szól. Ami az fejlesztés, oktatást illeti, mi úgy látjuk, hogy a globális fe, oktatás az önmagunk, a mások és a világ közötti közös halmaz. És ezt kell az oktatásban figyelembe venni. Ami a globalizációt illeti, itt hatalmas nemzetközi migrációra van szükség, a technológiai összekapcsolódás, kulturális hibridek kialakulása, a politikai hatalom átalakul, tehát ebben a kontextusban kell vizsgálni a globális oktatást, mindezeknek a központjában helyezkedik el a globális oktatás. Ez különböző oktatási áramlatokhoz kapcsolódik, amelyek a különböző, amelyek az oktatási területen elterjedtek, fenntarthatóság, emberi jogi, fejlesztési, helyi globális kontextus oktatás, interkulturális, multikulturális oktatás az önazonosság, kultúra, privilégiumok, és, és egyéb témákkal összefüggő oktatás is ide tartozik. Ami a, ennek a, az oktatásnak az összetettségét illeti, el kell mondanunk azt, hogy hogy ez a FIN ügynökség, a SIMO ügynökség, amely a mobilitással foglalkozik, velük együtt dolgoztuk ki a Global Mindedness, a globális gondolkodás koncepcióját, hiszen ez nagyon fontos hogy globális megközelítéssel rendelkezenek azok, akik az összetett oktatási struktúrában el akarják sajátítani a készségeket, képességeket. A helyi globális kapcsolatok, a nyitott végűség, a kontingencia és egyéb koncepciók merülnek itt fel nagyon fontos, hogy legy, legy, képesek legyünk reagálni a nehéz helyzetekre, rugalmasak legyünk, nyitottan gondolkodjunk, és a reflektáló képességünk fejlett legyen. A különböző perspektívák állunk szemben, megint csak említenem kell a, a különböző egymásnak akár ellentmondó koncepciókat, felfogásokat, amelyek között meg kell találnunk az utat az emberi választások, a civil részvétel, az önoktatás, a szociális felelősségvállalás, a felelős döntéshozás és a hatalom és a döntéshozás felelőssége. Azt szeretném kérni, hogy együtt végezzünk el egy feladatot, amely megmutatja, hogy ezen a területen bizony vannak olyan problémák, amelyekkel, amelyekkel nem foglalkozunk, vagy amelyeket elhallgatunk. Általában konferenciákon vagy diákokkal való munkám során azt kérem az emberektől, hogy képzeljenek el egy kukoricaföldet, végezzék el a betakarítást, és helyezzék el maguk előtt a mm, terméket. És mi, mi lesz eredmény ennek? Nos, így néznek ki a kukorica csövek, általában ezen munka után, kukorica címerezés és aratás és szemezés után, és ez teljesen máshogy néz ki, mint amit a szupermarketben találunk. Ezt a két kép közötti különbség nagyjából visszatükrözi azt, amit szeretnék itt önökkel megértetni. Az oktatás fejlesztés területén én azt javaslom, hogy a globális etikára koncentráljunk, a paternalista megközelítésen menjünk tovább, ezen lépjünk túl, és az ön érdekelt függőség gondolatán lépjünk túl, és gondoljuk végig, hogy sokkal inkább az oktatás arról szól, hogy mindenkinek segítsünk a saját emberi méltóságát felfedezni. A fejlesztési oktatás déli országokban rendkívül fontos. Nagyon fontos a, a, a strukturált párbeszéd, és szeretnék itt Hádi Karu, Karubáról, Karubától idézni, aki a Fokvárosi Egyetemen tanít, és azt mondja, hogy egyszerűen csak, mint cégek vagy intézmények, üzleteket hozunk létre, vagy műhelyeket hozunk létre az afrikai országokban, amelyek igyekeznek együttműködni. Ami pedig az tanárok oktatását illeti, a finn példát említeném, ez egy MA, tehát egy master's szintű program, amely tanároktatásra koncentrál, és a tanrendünk a globális megközelítésre, a globális oktatásra, az etikára koncentrál, emellett a szociális, kulturális, történelmi, helyi és globális elemzést tanítunk, észak-dél, kelet-nyugat dialógus, globalizáció fentről és lentről, szociális áramlatok, szociális fórum például, aztán új pedagógiai DNS-t hozunk létre a 21. században szükséges kompetenciákra, amelyek tovább mutatnak, túlmutatnak az információ átadásán, etikai alapú választást támogatnak, amely lehetővé teszi, hogy az emberek, mint globális polgárok együttműködjenek. Aztán mobilitás, internacionalizáció, és kutatáson alapuló tanár oktatás, tanárok, mint kutatók, és tanítási alapú kutatás. Nagyon nagy szükség van a további kutatásra ezen a területen. Emellett a az ágazatok közötti partnerséget is támogatjuk, amelyek a több érdekelt felett bevonó együttműködést támogatják. Az elnök félbeszakítja a hozzászólót. Köszönöm szépen, mondja a hozzászóló, köszönöm szépen a lehetőséget, ez volt az utolsó dia. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Zuzana Hlavcsikova, Cseh köztársaság részéről. Good morning. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Szeretnék köszönetet mondani ezért a lehetőségért, hogy bemutathatom önöknek a cseh globális fejlesztési oktatási stratégiánkat itt az Európai Parlament Deveszak Bizottsága előtt, illetve egyéb kollégák számára, akik ugyanezzel a témával foglalkoznak. Olyan téma ez, amelyet nagyon fontosnak tartok illetve nagyon fontosnak tart a cseh köztársaság kormánya is, a külügyminisztérium, én most a cseh külügyminisztériumot képviselem, ugyanis arról a részregről érkeztem, amely a humanitárius segítségnyújtással foglalkozik. Néhány pontot említenék először, és néhány mondatot arról, hogy hogyan és miért dolgoztuk ki stratégiánkat a globális fejlesztés oktatással kapcsolatban, kivet részt ebben a folyamatban, és hogy milyen elvárásokkal rendelkezünk, illetve milyen elvárásokat szeretnénk megvalósítani. Néhány bevezetés szeretnék, bevezetőt szeretnék elmondani, miután az OECD-hez és az EU-hoz csatlakozott a Cseh Köztársaság donorországá váltunk, a fejlődő országokat segítjük, illetve a globális szegénység elleni küzdelemben részt veszünk de ezt csak úgy lehet megvalósítani, hogyha a cseh közvélemény is támogat minket. A többi OECD országgal szemben a cseh köztársaság polgárainak tájékozottsága a globális tevékenységükről még mindig eléggé alacsony a humanitárius válságokkal kapcsolatos tájékozottsága az embereknek, illetve a rendkívüli szegénységgel kapcsolatos tájékozottság még mindig elégtelen. A legtöbb cseh polgár számára ezek a kérdések, amelyekkel a fejlődő országok szembenéznek, túl távolinak tűnnek, anélkül, hogy bármi befolyással rendelkeznének mindennapi életük számára. nem csupán saját észrevételeinken alapulnak ezek a megállapítások, hanem az EU részéről is kaptunk különböző ajánlásokat, illetve egyéb szereplőktől, és ez hozzásegített ahhoz, hogy úgy az állami intézmények, mint a civil szervezetek is tisztább képet kapjanak a helyzetről. És ez hozzásegített ahhoz, hogy így módon a nemzeti stratégiánkat kidolgozhassuk meglehetősen jó volt az időzítés, ugyanis amikor két-három évvel ezelőtt elkezdtük ezt a folyamatot, akkor az Oktatási Minisztériummal is együtt tudtunk dolgozni, amely szélesebb körű oktatási reformokat kezdett el megvalósítani a cseh oktatási rendszerben. 2003 óta támogatjuk a civil szervezetek tevékenységét, és minden évben a költségvetésben egy sort elkülönítünk a civil szervezetek számára, amelyek a cseh oktatási intézményekkel, oktatókkal, iskolákkal együttműködnek, illetve a közvéleménnyel általában. Az oktatási minisztérium is, illetve az oktatási miniszter is részt vett ebben a folyamatban, kisebb részben, de ezzel együtt minden évben részvételük egyre fontosabbá válik. saját munkájukon belül olyan keret oktatási programokat dolgoztak ki az általános és középiskolák számára, amelyek kulcsfontosságú kérdésekkel foglalkoznak, illetve a stratégia előkészítésében is nagyon nagy szerepet vállaltak. Annak érdekében, hogy a fejlesztés oktatás is részt vegyen ebben a folyamatban. 2005-ben egy brüsszeli konferencia foglalkozott ezzel, illetve volt egy európai konszenzus dokumentum 2007-ben, és aztán pedig a Jean eh, Peer Review 2008-ban a Cseh Köztársaság tevékenységével kapcsolatban. Az alapelvek az alábbiakat foglalják magukban, a terminológia pontosítása, a többi oktatási stratégiával való koherencia, jobb koordinálás a különböző szereplők számára, illetve a legfontosabb elvek között elvek terjesztése a fő érintett felek esetében, mint például oktatók és a többi. Egy olyan stratégiát dolgoztunk ki, amelyet elektronikus, illetve papírváltozatban is megtalálhatnak. Elhoztam magammal egyébként néhány példányt, úgyhogy ha el akarják olvasni, nagyon szívesen adok belőle. Különböző részekre osztottuk ezt a dokumentumot a fő célcsoportokkal, illetve fő szereplőkkel foglalkozunk az első részben, a második pedig a stratégiai rész. Ebben szerepelnek a legfontosabb feladatok az elkövetkezendő öt évre vonatkozóan. Nagyon röviden Miért döntöttünk úgy, hogy a globális fejlesztési oktatás megközelítést kívántunk alkalmazni? Láthatjuk, hogy ez a két meghatározás, ez a két fogalom meghatározás olyan jelenségeket írnak le, amelyeket stratégiánkban szeretnénk lefedni. Ezért úgy döntöttünk, hogy a szakért, oktatási szakértők véleményét, illetve a fejlesztéssel foglalkozó szakemberek illetve globális szakemberek egyeztetve úgy döntöttünk, hogy a globális oktatás lesz a megfelelő fogalom ebben az esetben. Némi interferenciát találtunk a Maastrichti nyilatkozat, illetve a, az egyéb az Oktatási Minisztériumunk számára fontos kérdések között. Demokratikus állampolgársággal kapcsolatos oktatás, békevel kapcsolatos oktatás, mindezeket az elemeket igyekeztünk a stratégiánkban lefedni, egy európai kontextusba helyezve, mint például multikulturális oktatás és egyéb elvek is szerepelnek ebben. A definíció meglehetősen általános, és lefedi a teljes stratégiát, és így sikerült konszenzusra jutni valamennyi érintett félel, aki részt vett a folyamatban. Tehát úgy a témát sikerült lefedni, szerettük volna ugyanis, hogyha az emberek értsék meg a fejlődő és fejlett országokban élő emberek életében való hasonlóságokat, oly módon, hogy különböző értékeket, hitrendszereket tárunk eléjük, és a célok között az is szerepelt, hogy az emberek felelősséget vállaljanak azért, hogy mindenki méltóságban élhessen. A fő témák például globalizáció, kölcsönös függőség, humanitárius segítségnyújtás és együttműködés. Bocsánat, nagyon gyorsan kell átfutnom ezeken a pontokon, de ezeket a pontokat egészen részletesen leírjuk a dokumentumokban. Különböző alapelvekkel is foglalkoztunk, célcsoportokkal, tehát a formális oktatásban, illetve a nem formális oktatásban, vagy informális oktatásban résztvevők, például gyermekek és fiatalok, akik szabadidős tevékenység során kapnak tájékoztatást erről, állami intézmények, nagyon világosan, az állami intézményeket nagyon konkrétan, világosan meghatároztuk a stratégiánkban, és egyértelműen leírtuk, hogy milyen feladatokkal rendelkeznek a folyamat során. Végezetül pedig annyit szeretnék mondani, hogy a fő célunk az, hogy 2015-re a globális fejlesztési oktatás elvét szeretnénk, ha az életen át tartó tanulásban oktatási programként belevennék, és a valamennyi oktatási szinten szerepelne. Ezt köszönöm szépen. Nagyon köszönöm, mondja az elnök. Matthias Fidler, a harmadik előadónk parancsoljon. me a very daunting task with um, the clock tick. Köszönöm szépen. 8 percem van, ugye, és visszaszámlálás már elkezdődött, úgyhogy egy kicsit nehéz a feladatom. Úgy érzem, nagy nyomás nehezedik rám. Az előző két hozzászóló eh, elmondták, hogy különböző fogalmak merülnek itt fel, globális oktatás, globális tanulás, stb. stb. Azt hiszem, hogy a fejlesztés, oktatás kiváló megközelítés, kiváló fogalom, mert ez két olyan terület, két fontos területet, politikát kapcsol össze és összefoglalja azokat a politikákat, amelyek erre vonatkoznak. A fejlesztési együttműködésből nőtt ki a fejlesztési oktatás, a misszionáriusok, a fejlesztő munkatársak, akik visszatértek fejlődő országokból, ők mond, jöttek arra rá, hogy az, tájékoztatni kell a fejlett országok, az őket küldő országok lakosait arról is, is arról, hogy mi történik a fejlődő országokban, a millenniumi fejlesztési célok itt fontos szerepet játszanak. Emellett foglalkozunk azokkal a vitákkal is, és azokra is választ próbálunk találni, amelyek az oktatási szektorban fejlesztési, politik, fejlesztési tanulmányok területén felmerülnek. igyekszünk az egyes tanrendekbe, tanmenetekbe eh, valamennyire beavatkozni, vagy ezekre valamennyire hatással lenni, hogy a mi területünk is megjelenjen a tanmenetben. Nos, a végeredményben fejlesztésről és oktatásról van szó, Vanessa ezt már kiválóan eh, kifejtette. A kulcsfontosságú szó az az, hogy a eh, jótékonysági modellről eh, térjünk át az igazságosság és méltányosság modelljére. Tehát itt egy összetett perspektíváról van szó, nem lineáris elképzelésről van szó, nagyon összetett perspektívákkal rendelkezik a fejlesztés és a fejlesztési oktatás is. Ennek a, a gyökerei is nagyon világosak. Akik ebben, ezen a területen dolgoznak, ők nagyon szoros kapcsolatban állnak az otthoni civil társadalommal, és helyi szervezetekben részt vesz, munkájában részt vesznek, ismerik a helyi ügyeket, a, és tudják, hogy a helyi ügyek hatással vannak a globális kérdésekre. Ez egy nagyon fontos összefüggés, és ez a fejlesztési, oktatási szektor kreativitását erősíti. Itt egy részvételen alapuló transformatív oktatási folyamatra kerül sor. A transformatív oktatási folyamat az azt jelenti, hogy fel kell ismerni azt, hogy valami nem működik, nem jól működik, meg kell változtatni, és ennek meg kell találni az útját. útját. Az aktív globális polgárságra koncentrálunk, az embereknek lehetőséget, hatalmat kell adni a kezébe, lehetővé kell tenni számukra azt, hogy tegyenek is valamit. Nem az a célunk, hogy csak felvillancsuk az emberek előtt, hogy mennyi gond van, mennyi probléma van a világban, de tulajdonképpen tenni nem lehet ezek ellen semmit. Sokkal inkább eszköz kell adnunk a kezükbe, hogy változtassanak a helyzetükön és ezzel a világ helyzetén. Nos, négy fontos dimenzió. Az első értékek és percepciók. Gyakran ugye a világot a saját elképzelésünk, elképzeléseink szűrőjén keresztül értékeljük. Ami az értékelést, értékeket illeti, itt nagyon fontosnak tartjuk, hogy mások és a Föld, mint bolygó sorsát fontosnak tartsák az emberek, ez és ismerjék fel, hogy másoknak milyen szükségleteik, jogaik, kötelességeik vannak. Eh, ahhoz, hogy ezeken az értékeken, ezeket az értékeket el tudják sajátítani az emberek, ahhoz az képességeken és készségeken kell dolgoznunk. Ez azt jelenti, hogy a tudás, az, a gondolatok áramlása, e, ezeken a kérdéseken is dolgoznunk kell. És említettem már a tapasztalat és a, e, és a tevékenység, vagy intézkedések e, kérdését is, tehát tényleg a, az a cselekvésen keresztüli tanulás, keresztül megtörténő tanulás és elsajátítás nagyon fontos. Ez tehát globálisan nézve a, az a négy kulcsfontosságú dimenzió, amely meghatározza a munkákat. Miért van szükség a fejlesztési oktatásra? Egyrészt, mert a globalizáció világában és korában és a tudásalapú társadalomban ez szükséges, és az európai községet, közösséget meg kell címeznünk, meg kell szólítanunk, és ezzel a hely, jelenlegi globális válságra is választ adhatunk. Miért van szükség az közszféra részvételére? Hát mondhatnánk azt, hogy hát hagyjuk ezt az egészet a e, szakértőkre, ők majd megoldják, de hát ez nem, ez nem elegendő önmagában, mert legitimitásra van szükség. A kormányoknak, az NGO-knak, mindenkinek, aki tesz valamit, legitim, legitimitásra van szüksége. A fejlesztési programoknak, a tengeren túli fejlesztési programoknak, mindegyiknek. E, emellett szükség van a személyes részvételre, mert ők a szem, az egyes személyeknek a részvétele nagy különbséget jelenthet, önkéntesekre gondolok itt például, valamint a rendszer szintű változásokat teszi lehetővé a közszféra részvétele. Ezért fontos a fejlesztés se kapcsolatos oktatás, tájékoztatás, mert ez az értékeken és a gondolatokon alapuló elkötelezettséget teszi lehetővé, és ez vezet majd pozitív változáshoz. Globális civil társadalomra van szükség. Miért? Azért, mert globális kihívásokkal nézünk szembe, nem a déli országok, nem a fejlődő országok állnak szembe nagy kihívásokkal, a klímaváltozás mindenkit érint, az például, ezt most már nem lehet egyedül csak a déli országokban megoldani például. Az egyensúlytalanságok, az egyenlőtlenségek léteznek globális szinten, ezekre a kihívásokra válaszolni kell. A G8-as keretben dolgoztunk eddig, most már G20 vagy G20 plusz 8 és egyéb struktúrák léteznek. Globális kihívásokra globális válaszokat kell adni, tehát nem működik ez most már megosztva az észak és a déli országok között, ezen túl kell lépnünk. Ezért gondolom azt, és ez az utolsó gondolatom, hogy a fejlesztésről szóló oktatás, tájékoztatás nagyon fontos, hiszen túl kell lépnünk a hatalommal rendelkező donor és a, és a hálás fogadó koncepcióján. Ezzel, ezzel már nem jutunk előbbre, meg kell osztani a felelősséget, meg kell osztani a jövőért való felelősséget, ez sokkal messzebb visz bennünket. A fejlesztési oktatás mindig is hatással voltak az Európán kívüli események és áramlatok is. Ezt, erről az utolsó fóliáról már nem szeretnék beszélni, ez új paradigmákról szól. Tulajdonképpen nem is annyira újak ezek, sokkal inkább már meglévő paradigmákat vonunk be a fejlesztési oktatásba, legyen szó az emberjogi kérdésekről, fejlesztési hatékonyságáról, az észak-déli struktúrán való túllépésről, a fejlesztés hatékonyságáról. Kritikusan kell szembe állni a fejlesztéssel, kritikusan kell elemezni ennek az eredményét a politika koherencia a fejlesztési politikában is rendkívül fontos. Idéznék Duncan Green-től, eh, aki a 21. századi kihívásról azt mondta, hogy ez ebben a században az emberiség vagy elsüllyed, vagy képesek lesznek az emberek együtt úszni. Hogyha tényleg erről van szó, akkor meg kellene beszélnünk azt, hogy kinek van szüksége úszásoktatásra, és ki legyen az oktató. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most pedig egy rövid vitára kerülhet sor. Van, aki a szó, kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, megjegyzése, nincsen túl sok időnk, de hogyha valaki szeretne hozzászólni, tessék, el asszony. Uh, köszönöm szépen, nagyon köszönöm ezeket a nagyon érdekes előadásokat. Azt hiszem, hogy uh, nagyon jó betekintést adott ez a különböző aspektusokba, mint például az egyéni oktatással kapcsolatos kérdéseket felvetették. Szerintem ezt a két aspektus nagyon fontos lenne megnézni, tehát, hogy az egyén új kompetenciákkal rendelkezzen, hiszen nagyon fontosak ezek a 21. században, ugyanakkor viszont ez milyen kihatással van a társadalomra, mint egészre, tehát hogyan tekintjük a fejlesztési együttműködést, úgy gondolom ez egy nagyon széles körű megközelítés volt, nagyon fontos mindkét oldalt megemlíteni. Az első előadás során fölmerült bennem egy kérdés, amit egyre nehezebb megválaszolni, például azt, hogy hogyan lehetséges ez, ha egyáltalán lehetséges, hogy sikeresek vagyunk-e abban, amit teszünk. Valóban új kompetenciákat sikerül kialakítani? Hogy nem tudom, az önök tapasztalatai milyenek voltak Finnországban a fejlesztés-oktatás terén. Azon gondolkozom, hogy egyáltalán lehetséges-e? Végeztek-e ilyen jellegű kutatást? Mert persze nagyon jó lenne tanulni abból, amit sikerült elérni aztán pedig megemlítésre került, hogy globális civil társadalomra van szükség, ezzel teljes mértékben egyetérthetek, de csak azt látjuk, hogy hogyan lehetséges egyáltalán egy európai civil társadalmat kialakítani, tehát hogyan lehet európai szinten együttműködni a különböző NGO hálózatok között, Egyáltalán maga az a tény, hogy hálózatok legyenek, ez már valami, de ez még mindig nem lehet európai civil társadalomnak tekinteni. Aztán vannak azok a kérdések, amelyekkel a civil szervezetek foglalkoznak, az emberek, az aktivisták általában a nemzeti médián keresztül, nemzeti vitákon keresztül jutnak el hozzájuk. Ezért nagyon fontosnak tartom hogy hogyan lehet egy európai civil társadalmat kidolgozni, és ha ez megvalósul, lehet -e egy globális civil társadalmat kialakítani, ahol mindenkinek globális kompetenciái vannak, a sokszínűség érzése megmarad-e, sikerül-e ezt megvalósítani? Köszönöm szépen, Lovin asszony! Thank you very much, and thank... Köszönöm szépen, köszönöm valamennyi hozzászólónak, nagyon érdekes volt meghallgatni önöket. És egy kérdésem volna, ami felmerült, a globális állampolgárság érzését erősíteni, ez nagyon fontos. A következő lépés is fontos, tudjuk, ismerjük a problémákat, ismerjük az összekapcsolódásokat a szegények és a gazdagok között, de mi a következő lépés, amit önök is az oktatási programjaikban megvalósítanak a nemzeti, nemzetközi fórumokon, hogy hol születnek meg a döntések nemzetközi szinten, hol történik ez meg, hogyan tudunk változást elérni, hogy próbáljunk meg valamilyen cselekvéseket, lépéseket tenni, nem csupán nemzeti szinten, hanem nemzetközi szinten is. Kérdezném, hogy ez a fejlesztés oktatásban hogyan jelenik meg, ez az egyik kérdésem. Nagyon röviden megemlítették azt hiszem talán Hlavicskova asszony említette, ha jól tudom, a média oktatását, oktatás a média számára. Szerintem ez is egy nagyon érdekes fontos megjegyzés. Kérdezném, hogy ezt hogyan kívánják megvalósítani a tudatosság ilyen jellegű terjesztését. Illetve Fidler úr utolsó diáját szeretném megemlíteni, ugyanis beszélt a halott segélyről. És azt hiszem, hogy ott is egy nagyon kritikus jellegű vitát kell folytatnunk a segélyezésről. Egyetértek ezzel, csak szerettem volna tudni, hogy hogy ezt miért kívánta az utolsó oldalon megemlíteni. Köszönöm, vannak -e egyéb megjegyzések, kérdések? Kérdezi az elnök, ha nincsen, akkor pedig visszaadnám a szót, a válaszokat meghallgatnánk. asszony, szeretne válaszolni? Igen, szeretném megemlíteni, illetve megválaszolni azt a kérdést, amely a média szerepével foglalkozott a fejlesztés-oktatási folyamatban. Megpróbáltuk nem csupán a formális oktatást lefedni, illetve a formális oktatási intézményeket, hanem egészként tekinteni a társadalmat és megnézni, hogy hogyan lehetne az információt az közvélemény számára valamilyen módon csatornába terelni. A média ebből a szempontból rendkívül fontos partner, hogy az információ terjesze például a külügyi témákról, ez nekünk ugye külügyminisztériumként nagyon fontos, de nyilván a fejlesztési témáknak is jelen kell lenniük a médiában. Ezért tehát úgy gondoljuk, és más európai országoktól kaptuk az inspirációt, amelyek sokkal előrébb járnak, mint mi, mint például a skandináv országok, az ő példájukat próbáltuk követni, melyek rendelkeznek konkrét programokkal a média számára. A külügyminisztérium például konkrét programokat dolgozott ki ahol együttműködnek vagy szponzorálnak olyan tevékenységeket, utazást például a média számára fejlődő országokba, és támogatják őket abban, hogy az információt terjesszék azon, azzal kapcsolatban, hogy az állam azon a, abban a konkrét országban milyen tevékenységet folytat. Aztán volt egy általános megjegyzés azokról a tevékenységekről, amelyek a stratégiában szerepelnek. Ezeket az első pillanattól kezdve figyelembe kívánjuk venni. Köszönöm szépen, filler úr. Turn it on again? Yeah. Um, <clears throat> on the global civil... A globális civil társadalomról természetesen ez nagyon nehéz koncepció, de ezt azért említettem meg, és azért tartom fontosnak, mert itt sokkal inkább arról van szó, hogy ez a gondolat a köztünk és a köztük lévő eh, határt eh, kérdőjelezi meg, hiszen éppen a globális eh, állampolgárság vagy a globális civil társadalom arról szól, hogy ezt át kell lépni, ezt a megosztottságot. az egész folyamatot át kell tekinteni, meg kell nézni, hogy mind mentek keresztül az érdekelt felek. Az egész koncepció egy nagyon érdekes gondolat. El kell ismernünk, hogy nagyon nehéz lesz elérni ezt a koncepciót, nagyon szerteágazó érdekek merülnek fel ennek kialakításában, ami az tudatosságébresztés és tudatosságébresztést és aztán a cselekvést illeti, nagyon fontos ez a lépés, nagyon fontos, hogy a tanuló maga választhassa meg, hogy milyen lépést választ, mert különben megint csak a top-down megközelítést alkalmazzuk, nem adunk lehetőséget, nem adunk választási lehetőséget a tanulónak. Lehetőséget kell adni az embereknek arra, hogy jobban tudatában legyenek például a fogyasztói szokásaiknak, hogyan lehetnek önkéntesek, stb. stb. Ebben segítünk nekik, de a végső döntést ők hozzák meg. Ami pedig az utolsó kérdését illeti, nagyon fontos, hogy nem szabad a segítségnyújtással kapcsolatos vitától megijedni. Ugyanis, hogyha felmerül a, annak a lehetősége, hogy valamit nem vitatunk meg, akkor már el is vesztettük a vitát. Nagyon sokan a hatékony segítségnyújtási rendszert támogatják, de emellett elismerik azt is, hogy bizony nagy aggodalmak merülnek fel a programok strukturálásával kapcsolatban, de akkor is foglalkozni kell ezzel, mert ha nem foglalkozunk ezzel, akkor csak nehezebb lesz a dolgunk. Nagyon fontos a kritikus megközelítés. Köszönöm, Andrea asszony. Köszönöm szépen, röviden a globális civil társadalommal kapcsolatban, és a méréssel kapcsolatban. Ez a mérés ez nagyon fontos e, téma a parlament számára. Nem fogom a saját válaszomat ezzel kapcsolatban elmondani, de egy görög tudós szeretnék utalni, akivel nemrégiben találkoztam az Európai Önazonosság témájáról szóló konferencián. Ő a görög válságról beszélt, és elmondta, hogy a diákjaival eh, mi történik, eh, például eh, visszamennek a falujukba, vagy a földjeikre, és ott földműves munkát végeznek. Arról beszéltünk tehát, hogy azok, akik a neoliberális politikákkal szembe mennek, és akik a jóléti társadalomhoz való visszatérést támogatják, azoknak föltette a kérdést, hogy ezt ki fogja megfizetni. Ki fogja megfizetni a jóléti társadalom számláját. Mutatott egy, egy Dán szobrot, amely szobor egy nagyon elhízott afrikai nőt mutat egy nagyon dán nőt mutat egy afrikai lefogyott embernek a hátán, és tulajdonképpen az, aki, az, aki másnak a hátára felkapaszkodott, az csak annyit, annak az az üzenete, hogy mindent megtesz a másikért, egyetlen dolgot nem, nem fog leszállni a hátáról. Tehát ez egy nagyon komplex, nagyon összetett kérdés, nagyon összetett uh, világ, amelyben élünk, ami az ami a mérést illeti, és a gazdasági elszámoltathatóság kérdését illeti, a paradigmaváltásra van szükség. Eddig csak azt értékeltük, amit könnyen mérhetünk. Most pedig meg kell próbálnunk mérnünk azt, amit értékelünk. És ez nagyon nehéz a jelenlegi helyzetben. Például a SIMO projekt, a mobilitás projektben megpróbáljuk értékelni eh, gazdasági és szociális értelemben a mobilitást. Tehát megpróbáljuk az embereket segíteni abban, hogy a globális megközelítés eh, és a globális eh, nyitott megközelítést tudják terjeszteni. Készültek bizonyos tanulmányok, amelyek metodológiai szintjén kiválóak, de elméleti szinten még mindig nem eléggé megalapozottak. Erre kell koncentrálnunk a jövőben. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen ezeket az érdekes vitákat, érdekes válaszokat. most rátérünk a második panelre, Norbert Neuzernek adom meg a szót, ő fog elnökölni. Köszönöm szépen Kacsmarek úrnak, a társelnökömnek. Nem olyan egyszerű betartani a rendelkezésünkre álló időt, tehát nekem is lenne néhány megjegyzésem. Pébax biztos úrhoz hasonlóan én is tanár voltam, és iskolaigazgató, és számomra tanár és igazgatói karrierem során nagyon jó volt látni azt, hogy a diákok már jobb világban élnek. A második panel az Európai Fejlesztési Oktatási Stratégiára koncentrál, meg fogjuk vizsgálni az Európai Bizottság vízióját, szerepét, a tagállamok, a civil társadalmak, a civil társadalmi szervezetek elképzeléseit, végül pedig a stratégiai prioritásokat és mechanizmusokat, amelyeknek a célja az effektívebb és koherensebb fellépés. Elemezni fogjuk a jelenlegi stratégia erősségeit, gyengeségeit, hogy jobban megértsük azt, hogy a fejlesztési együttműködés mennyiben lehet szolgálatunkra a fejlesztési paradigmák, új fejlesztési paradigmák kialakításában, konkrétan a politikai koherenciában, a fejlesztési hatékonyságban és az emberi jogi megközelítésben. Jobb megértést, koordinációt szeretnénk elérni az Európai Bizottsági Politika és Stratégia, illetve a releváns tagállami politikák és stratégiák között. A, az európai fejlesztési politika még sok tagállamban nem létezik. Először is Krisztof Stanovszkinak fogom megadni a szót, hogyha lehet 10 percre koncentrálja a hozzászólását. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy a lengyelországi globális oktatásról szóljak, amely nagyon fontos elem, tulajdonképpen része Lengyelország történelmének. Próbáljunk meg így gondolni erre. 31 évvel ezelőtt világbajnokok voltunk a tiltakozásban, a tüntetésekben akkor néhány évvel ezelőtt abban lettünk bajnokok, hogy nemet mondjunk a kormánynak. A szolidaritás mozgalom akkor kezdődött el. Voltak emberek, akik nemet mondtak, azt mondták, hogy ezt ellenezzük. És tíz évvel később pedig megértették, illetve mi megértettük, hogy nem elég ellenezni valamit, hanem felelősséget is kell vállalni, és a helyi közösségektől az állam, egész államra kiterjedve tanultuk meg, hogy felelősséget vállaljunk, három évvel később pedig EU tagállamá váltunk, ma pedig az elnökség szerepét töltjük be, és elnökként, EU elnökként pedig donorországként veszünk részt a globális fejlesztési együttműködésben. Lengyelország felelősséget vállal, illetve részt vesz a felelősségvállalásban európai szinten, illetve azon a szinten is, hogyha például világszinten gondolkozunk. Tehát a globális oktatásnak ez valamilyen módon a története, történelme, hogy megértsük, hogy nem elegendő tiltakozni, nem elegendő felelősséget vállalni a helyi közösségért, hanem a meglévő határokon túl kell tekintenünk. Amikor arra gondolunk, hogy ez mire való, ez mire szolgál, mire szolgál a globális oktatás, amikor Lengyelországra gondolunk, akkor nyilván a végcél az az, hogy a polgárokat bevonjuk, hogy jól felkészített, jól képzett, tájékozott polgárok legyenek, akik felelősséget tudnak vállalni és aktívak tudnak lenni, közvetlenül szerepet tudnak vállalni a fejlesztés együttműködésben. Nyilvánvalóan meg kell érteniük, a globális fejlesztési kihívásokat, hozzá kell férniük a minőségi globális oktatáshoz. És tulajdonképpen ez az, ami a néhány, elmúlt néhány évben megváltozott, ugyanis a globális oktatás megjelent a formális oktatásban, és ez a civil szervezeteknek köszönhető. Én magam is egyébként közigazgatást tan- tanítottam, tehát, hogy az állampolgári oktatás, az állampolgárságra való felkészítés szerepeljen a tantervben, és így módon pedig sikeresek voltunk abban, hogy a globális oktatást a tantervbe is megjelenítsék, tehát ez ma már Lengyelországban a kötelező oktatás bármilyen szintjén megjelenik. Végezetül pedig ez fontos része lett a tanárképzésben, a tanárok oktatásában, felkészítésében. És ami fontos ebben a folyamatban az az, hogy a civil szervezeteket nem zártuk ki a globális oktatás formalizálásából. Tehát ami a tanteremben történik, azt az együttműködésben, a tanár és a civil szervezetek közötti együttműködésben a gyakorlatban is megvalósítják. Ezt nagyon fontosnak tartjuk, hogy a civil szervezetek szerepvállalását megőrizzük az iskolai tevékenységekben is. Köszönetet szeretnék mondani azért a peer reviewért, amit a Gene végzett, ugyanis nagyon sok országot megtekintettek, megvizsgáltak a folyamat során, és ez nagyon fontos támogatás volt számunkra is. És a legutóbbi tanévben már posztgraduális oktatási tevékenységet végeztünk a tanárok számára a globális oktatás témakörében, és tíz nappal ezelőtt már Lengyelország elfogadta azt a törvényt, amely kimondja, hogy a globális oktatás a program alapvető részét képezi. A fő szereplőkre kell gondolnunk. Megint csak civil szervezetek vannak a folyamat középpontjában, de a Nemzeti Oktatási Minisztérium, a Külügyminisztérium, a Tudományos és Felsőoktatási Minisztérium közötti együttműködésre is kell gondolnunk. A partnerek közötti párbeszéd folyamata alapvető fontosságú, hogy saját stratégiánkat is kifejleszthessük. És nagyon fontos eszköz a külügyminiszter számára, az a pályázati kihívás, ez az a pályázati kiírás, amelyet a más minisztériumokkal, oktatással foglalkozó minisztériumokkal együttműködve írnak ki. Ez kik számára valósul meg? Hát tanárok, diákok, gyerekek, média és a civil társadalom számára. A média is nagyon fontos a kommunikáció szempontjából, közösség, a társadalom felé való kommunikáció szempontjából, ugyanakkor viszont a tanárokkal is kommunikálunk így módon. Nagyon fontos, hogy észszerű módon tájékoztassuk az embereket arról, hogy mi történik világszerte a globális oktatás szempontjából. Nagyon fontos pillanat volt a globális oktatás fejlesztéséből, hogy Lengyelország aláírta az egyetértési memorandumot a külügyminisztéri, a Nemzeti Oktatási Minisztérium között, illetve a Zagranica csoport együttműködésével. Ebben különböző civil szervezetek szerepelnek. Ez olyan egyetértési memorandum, amely fogalommeghatározásokat is tartalmaz, illetve megállapodást arról, egyetértést arról, hogy hogyan működhetünk együtt. hogyan gondolkozunk a globális oktatásról. A kérdés a következő, mi a különbség a fejlesztési együttműködés, az Európai Uniós fejlesztési együttműködés és Kína, Oroszország, Törökország, Brazília fejlesztési tevékenységek között van itt valamilyen különbség? Én látok egyet legalábbis, ez pedig a globális oktatás. megértve, hogy Oroszország néhány nappal ezelőtt egy fejlesztési ügynökséget hozott létre, ismerve Oroszországot, nem tudom, hogy milyen messzire jutnak a globális oktatással kapcsolatban. Ez valamilyen módon egy olyan dolog, amit mi itt Európában fejlesztettünk ki. Egy egészen egyedi dolog, és hinnünk kell abban, hogy nem csupán befektetünk a délben, vagy délbe, vagy a déli területekbe, vagy pedig, hogy támogatjuk őket, hanem inkább arra kell összpontosítanunk, hogy segítsük őket abban, hogy a helyi közösségek számára lehetőséget biztosítsanak, hogy az emberek saját maguk fejlődése érdekében tevékenykedhessenek és meg kell érteni azt is, hogy amit mi teszünk, az nem csupán a nagy üzletre vonatkozik, a nagy bizniszre vonatkozik, hanem a helyi polgárokra is, és ebben segíthet a globális oktatás. És persze ez a címke, hogy részt veszünk a fejlesztés támogatásában. Ez nem csupán humanitárius segélyezésre vonatkozik. Ez egy olyan elem, amit az európai polgárság kiépítéséhez hozzásegít. Néhány héttel ezelőtt Georgieva biztos asszonynal egy utazás során azt láttuk, hogy valami hiányzik, ez az EU logó volt, az EU zászló. Egész nap ott jártunk, és egyszer láttuk csak az EU zászlót. Tehát egyszerűen nem, lát, nem vagyunk ott láthatóak. Nagyon sokan, sokszor bíráljuk, nagyon sok bírálatot kapunk, hogy nem segítünk eleget Ugyanakkor viszont úgy tűnik, hogy nem tudjuk az üzenetet átvinni számukra. És ezt az üzenetet a polgárok számára sem tudjuk továbbítani, hogy büszkék lehetünk arra, hogy valamit mi is tudunk, valami fontosat tudunk a harmadik világ életében létrehozni. A következő lépés az az, hogy megnézzük, hogy a tagállamok között meg tudunk-e vitatni több oktatási kérdést. A globális oktatás, az állampolgári oktatás kérdését hogyan tudjuk érvényesíteni. Hogyha matematikában nem tudjuk, nem tudunk felállítani standardokat, szabványokat, nem tudom, hogy a az oktatásban ezt meg tudjuk-e valósítani. Végezetül pedig az utolsó megjegyzésem, talán meg kéne találnunk annak módját, hogy a globális oktatásról a cselekvés terére térünk át. Innovatív pénzügyi eszközökkel rendelkezünk Lengyelországban, és például, mint például Csehországban és magyarországban Ez az egy százalékos adóvisszatérítés, tehát az állampolgároknak lehetőségük van arra, hogy egy, az adójuk egy százalékát valamilyen civil szervezet támogatására fordítsák. Mint például a People in Need vagy a lengyel humanitárius segítségnyújtással foglalkozó polárt kapja ezeket az összegeket nagy mértékben. Tehát az emberek, az állampolgárok döntenek arról, hogy dolgozhassanak ezek a civil szervezetek, és a valódi fejlesztésben is részt vehessenek. Köszönöm szépen. Yes, thank you very much. Köszönöm szépen, Kanovszki úr. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy számomra a legfontosabb a globális oktatás, az, hogy a globális oktatás az európai ö, állampolgárság alapja. Ezt meg kellene mindenkinek értenie. Helmut Hartmeiernek fogom megadni a szót, tessék! Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, köszönöm szépen a meghívásukat nagyon nagy megtiszteltetés ez számomra. Krisztof Stanoszki kollégám és barátom után én szólhatok hozzá. Neki sok sikert kívánok az Európai Uniós elnökséghez. És én magam is tanár voltam, úgyhogy nagyon örülök, hogy egykori kollégák között lehetek. Olyan ez, mintha egy tanteremben lennénk. Most Szeretnék kitérni arra, hogy az európai fejlesztési, oktatási politikában milyen stratégiát követhetünk. Mindenképpen szükség van az európai fejlesztési oktatásra, és ennek jó, ennek megvannak már az alapjai. Tavaly készített az Európai Bizottság egy tanulmányt, fejlesztési oktatás és tudatosságépítés, tehát ez a DIR tanulmány, és ez, ennek két ajánlása van, az egyik a global learning, a globális tanulás, mint fogalom használata, tehát itt a learning, a tanulás szót említeném, hangsúlyoznám, a másik pedig az advocacy work, vagyis a kampányolás, az informálás, a fellépés valami mellett, ez nagyon fontos. Ez amit tanulhatunk, az az, hogy a gondolkodás és a tevékenység, az intézkedések összekapcsolása elengedhetetlen. Maastrichtban az Európa Tanács 2002-ben egy konferenciát tartott, és ennek volt a végén egy nyilatkozat, és ez a nyilatkozat azt mondja, hogy a globális oktatás az egy olyan, olyan típusú oktatás, amely felnyitja az emberek szemét, a világot jobban látják ettől, és a tudatosságukat erősíti azzal kapcsolatban, hogy igazságosságot, emberi jogokat és az egyenlőséget támogassák globális szinten. Olyan stratégiáról van szó, amely interdisziplináris megközelítést feltételez, emberi jogi, interkulturális békével kapcsolatos vallásközi fenntartható fejlődésre vonatkozó oktatást kapcsol ez össze. Számos szereplőt magában von, ez Pibax úr, és azt mondta, hogy ez az európai stratégia a nemzeti fellépések, intézkedések kiegészítője. Ez nagyon fontos, hiszen a nemzeti kormányok, az oktatási tárcák eh, fontos szerepet játszanak, és emellett persze az eh, nemzeti NGO-k is. Annak érdekében, hogy eh, összegyűjtsük a kontinensen már megszerzett tapasztalatot. Ennek érdekében egy hálózatot hoztunk létre, ezt már többször is említették, a Gini hálózatot, globális oktatási hálózat Európa, ez a neve. Ez nemzeti minisztériumok és ügynökségek és más testületek, szervezetek hálózata, amelyek a globális oktatás támogatásában, finanszírozásában és a politika kialakításában szerepet játszanak. 2001-ben jött létre, hat nemzeti résztvevővel, most 31 résztvevője van, több mint 20, országok, 20, 20 országból és több mint 100 millió eurós költségvetéssel rendelkezik és ezeket nem, ezt nemzeti szinten költi el. A Gini Network alapja, hogy igyekszünk a komparatív nemzetközi oktatást, tanulást erősíteni, megosztjuk a nemzeti alapú és a fejlesztési stratégiákat, a minőségre koncentrálunk, értékelésre, javításra, peer review-kat eh, tartunk, tehát kritikusan megvizsgáljuk a státuszkót és a globális oktatás, illetve a fejlesztési oktatás helyzetét. Konkrét országokban megtettük ezt Norvégiában, Lengyelországban, Finnországban, Cipruson, Hollandiában, a Cseh köztársaságban, eh, erre emlékszem, és Szlovákiában. Most kezdjük ezt a munkát. Az én országomban is sor került erre az elemzésre, és az egyik ajánlás az volt, hogy egy nemzeti stratégiát kell létrehozni. Nos, ezt megszívleltük, és az oktatási minisztérium vezetésével kidolgoztunk egy olyan stratégiát, amely a globális oktatásra koncentrál, és erősítjük a formális oktatásban a globális tanulást, az egyetemi kutatásra koncentrálunk, és emellett egy ilyen stratégiát dolgozunk most éppen ki a nem hivatalos oktatási ágazatra is, tehát a felnőtt oktatásra, illetve a tanmeneten kívüli tanfolyamokra. Nagyon röviden szeretnék erre, ezekre a nemzeti e, tapasztalatokra kitérni. Nagyon sok mindent említhetnénk. E, Cseh köztársaságnál maradva, e, vagy Szlovákiánál maradva, itt megvizsgáltuk ezeket a stratégiákat, de Spanyolországról és Portugáliáról is beszélhetünk, Finnországról, Írországról, ezek mind érdekes tapasztalatok voltak. Ez csak néhány olyan ország, ahol ezen nemzeti stratégiákat megvizsgáltuk, és ezeket akár alapul vehetjük az európai stratégia kidolgozásához is. És ehhez lenne néhány ajánlásunk fontosnak tartjuk, hogy minden releváns szereplőt bevonjunk. Aztán mindenki magáénak érezze a programot, és legyen ez átlátható, ki mit csinál. Harmadszor nem szabad sietetni ezt a stratégiát, ennek az elkészítését. Világos leadership tehát vezető szerepre van szükség, tisztázni kell a koncepciós kérdéseket, a, a, az egyes fogalmakat, ezeknek a definícióját, szövetségeket kell építeni, a fejlesztési területen túlmutató szövetséget, tehát nagyon széles körű, minden érdekelt felet bevonó stratégiára van szükség, és látni kell, hogy ennek a stratégiának a kidolgozása sosem zárul le. Ez folyamatos munka. Ez a lényege, ez a legfontosabb üzenet. Tehát a tanulást segíti elő. A meglévő nemzeti politikát, a nemzeti stratégiákat kell kihasználni, a peer review-kat kell kihasználni, az új tagállamokban a az elmúlt években végrehajtott különböző programokat, a DIR tanulmányban megfogalmazott ajánlásokat reflektál, ajánlásokra reflektálni kell. Egy ilyen európai stratégia milyen legyen? Világos stratégiai célokkal kell, hogy rendelkezzen. Meg kell határozni a prioritásokat. Ez egy, egy, egy ilyen stratégia nem fedheti le az összes részterületet. Aztán hozzáadott értékel kell, hogy rendelkezzen a tagállami intézkedéseken kívül, vagy ezeket kiegészítve, tehát kiegészítő jellegű kell, hogy legyen ez a stratégia. Emellett erősíteni, erő, megerősített koordinációhoz kell, hogy vezessen a tagállamok és a e, európai szint között. A tagállamokkal és a legfontosabb szereplőkkel a stratégia kidolgozása során együtt kell működni, párbeszédet kell folytatni. Erősíteni kell az európai és a globális partnerségeket, hogy valóban nemzetközi gyakorlatra kerüljön sor, és emellett kapacitás építéshez kell, hogy vezessen a tagállamokban, főleg az új tagállamokban, bár ezt a fogalmat én nem szeretem igyekeztem betartani a hozzászólás időt, ez sikerült is. Köszönöm szépen, és várom a vitát. Köszönöm, köszönöm szépen, szépen hát már ér úr. Nagyon köszönöm, hogy nagyon világosan fogalmazott, lényegre törő volt. Szeretném elismételni, amit mondott, hogy az oktatásban a fő kérdés az az, hogy a gondolkodást hogyan tudjuk cselekvésre váltani. Most pedig Denis Hubernek fogom megadni a szót, parancsoljon. Nagyon köszönöm. Szeretném átugorni a bevezetőmet, ezt bárki elolvashatja, akit érdekel, és szeretnék egy kicsit arról szólni, ami már elhangzott, 21 évvel ezelőtt hozták létre a központot, amely akkor született a, az Észak-Dél központ, akkor született, amikor leomlott a berlini fal, és az volt a feladata, hogy a szolidaritást érvényesítse az együttműködésben, az európai együttműködésben, amikor mindenki a kelet felé tekintett, azt szerették volna, hogyha a dél itt területeket sem felejtik el. Néhány hónappal ezelőtt pedig az Észak-Dél Központ a, kapott egy olyan megerősítést az Európa Tanács miniszterei részéről, hogy nagyon sok munkát végeztek ugyan már, de még mindig nagyon sok feladat van hátra, és egy új feladatot kapott, amelyel az új stratégiával gondolkozhatunk, ez pedig az, hogy az emberi jogokat és a demokráciát erősítsük Európán kívül, Európa határain túl, főként a szom, az Európával szomszédos területeken, az úgynevezett arab tavasz is megerősíti az ilyen irányú tevékenységeinket. Az Észak-Dél Központ az Európa Tanács egy intézménye nagyon sok EU-s, nagyon nagymértékű EU-s részvételt is tartalmaz, az Európai Parlament részéről például, illetve a Régiók Bizottsága is fo- foglalkozik azzal, hogy részt vesz az Észak-Dél Központ igazgatóságában. Tehát itt nem csak egy lényegi együttműködés van, hanem intézményi együttműködés is az Európa Tanács és az Európai Unió között. Most pedig akkor rátérnék azokra az elképzelésekre, amelyeket meg akartam önökkel osztani. Megpróbálom most rendezni a gondolataimat Abraham Lincoln-t idézve, aki azt szokta mondani, hogy mielőtt eldöntjük, hogy mit tegyünk, tudnunk kell, hogy honnan jöttünk, és hogy hol vagyunk. Tehát először is honnan jöttünk, nagyon sok dolog elhangzott, úgyhogy itt nagyon röviden szólhatok. Azt hiszem, hogy olyan tíz évnyi intenzív munkát végeztünk a tájékoztatás terén, a globális oktatás terjesztése terén Európában, a mi fejlesztési célokra alapozva. a Maastrichti konferencia 2002-ben került megrendezésre, ahol egy cselekvési programot határoztak el 2015-tel bezárólag, és egy európai konszenzus is kialakult az oktatás tekintetében. Ez egy több érintett félre alapozó folyamat, és konszenzus tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a fejlesztési oktatás mit is jelent, és mit akarunk elérni a fejlesztési oktatással. Ami nagyon érdekes abban a képben, amit láthatunk akkor, ha föltesszük a kérdést, honnan jöttünk, az az, hogy ez egy meglehetősen bonyolult, összetett kép, ahol nagyon sok intézmény van, nagyon sok partner aktívan tevékenykedik. És az egyik fő kihívás ami egy közös kihívás volt, és azt hiszem, hogy itt eléggé jó eredmények születtek, ez pedig az volt, hogy együttműködjünk, ez tíz évvel ezelőtt nem volt olyan egyértelmű, Néh- nagyon sok intézmény, többet említettem az EU-t, az Európa Tanácsot, ezek saját tevékenységüket végzik, de nem mindig működnek együtt, akkor ott vannak a tagállamok, aztán a szomszédom nagyon határozottan kiemelte a kiegészítő jelleget, és ezt nagyon fontosnak tartom elismételni. A Jean hálózat szintén nagyon fontos ebből a szempontból, de nagyon fontos befolyás érkezett a civil társadalom részéről, és a balomon ülő asztalszomszédom is vezeti az egyik fő ö, civil társadalmi platformot, a Concordot, Úgyhogy az egyik fő kihívás a szinergia volt, a kiegészítő jelleg, és nagyon sokat tettünk ezen a fronton az elmúlt tíz évben. Hol vagyunk most? Ahogyan elmondtam, egy folyamat részeként nem csupán jobb együttműködést értünk el, hanem sikerült ezt intézményesíteni egy több érintett félen alapuló folyamat segítségével. Az Európai Bizottság is nagyon fontos munkát végzett ezen a területen, és fontos támogatásukat kiemelnem. Nemzeti stratégiákat fogadtak el nemrég számos tagállamban, például az új tagállamokban, de Portugáliában is egy olyan, olyan országban, ahonnan én jövök egyébként, az észak-dél központ is ott található, és nagyon konkrét célzott módszereket hallhattunk az EU új tagállamairól, de a földközi tengeri országok részéről szintén, mint például Ciprusból, Máltából, és született egy megállapodás az Európai Bizottság és az Észak-Dél Központ között. Ez a 2009-2011-es időszakra vonatkozott, úgyhogy a közös menedzsment megállapodás utolsó évébe léptünk. Egy olyan képet láthatunk, ahol szerepel az, hogy mit értünk el, és számos ajánlást is kaptunk arra vonatkozóan, hogy milyen prioritásokat kell végrehajtani a jövőben. Végül, de nem utolsó sorban, nem régiben sikerült elfogadnunk az első európai jogi szabványt a globális oktatásra vonatkozóan. Az Európa Tanács oktatási miniszterei fogadták ezt el néhány hónappal ezelőtt májusban. És akkor térjünk át arra, hogy mit kell tennünk. A következő prioritásokat kell követnünk. Természetesen arra kell építenünk, amit eddig elértünk. És elég sok dologban. A következő, hogy a földrajzi lefedettséget ki kell terjesztenünk. Az Európa Tanács 47 európai tagállamot foglal magába jelen pillanatban, és a szomszédos országokra is ki kell térnünk. A egyes országok, mint például Marokkó, az észak-dél központnak is tagjai. Arra kell törekednünk, hogy a globális oktatást a formális oktatásban is megjelenítsük. Nagyon helyesen megemlítették, hogy fontos előrelépések történtek Lengyelországban. Nagyon sok európai ország nem rendelkezik globális oktatással a formális oktatási rendszerükben, és ez azt is jelenti, hogy intenzívebben kell dolgoznunk, együttműködnünk az oktatási miniszterekkel. A továbbiakban is azon kell dolgoznunk, hogy a globális oktatás, fejlesztési oktatás, illetve a globális emberi jogi oktatás közötti kapcsolat szorosabbá váljon. Ugyanis Európában nagyon aggasztó a helyzet, ahol egy ahol radikális politikai pártok egyre sikeresebbé válnak és ez másik ok arra, hogy tevékenységünket az emberi jogi oktatással is összefogjuk, illetve új megközelítést kell alkalmaznunk, tekintenünk azokra a polgárokra is, akik fogyatékkal élnek, hiszen saját társadalmunk irányába is vannak felelősségi köreink, felelősséget kell vállalnunk a bolygóért, az új generációkért. Végezetül pedig szeretném megemlíteni, hogy az Észak-Dél Központ 2012. májusában Lisszabonban egy páneurópai konferenciát fog szervezni valamennyi érintett fél részvételével, és megpróbálunk egy cselekvési tervet elfogadni a 2012-2015-ös időszakra. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen, Huber úr, most pedig kíváncsian várjuk Rili Lapalainen hozzászólását, tessék. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, hogy felszólalhatok a mai alkalommal. A Concordtól érkeztem, ez a segélyezés és fejlesztési eh, NGO-k eh, európai szervezete, emellett pedig a Multi Stakeholder Groupnak is az elnöke vagyok, erről többször is szó esett ma. Három részre szeretném bontani az előadásomat először is, a fennálló kötelezettségekről, vállalásokról beszélnék, másodszor pedig egy európai stratégia mellett szeretnék sikra szállni, harmadszor pedig szeretném majd elmondani, hogy hogyan nézhetne ki egy ilyen stratégia. Többször is elhangzott, hogy tulajdonképpen már nagyon sok a kötelezettség a vállalás ezen a területen. Az Európa Tanács határozatot fogadott el a fejlesztés oktatással kapcsolatosan, és hangsúlyozta, hogy ez milyen fontos. Aztán a Maastrichti kongresszus szintén egy nagyon fontos kiindulási pont volt, nagyon sok szereplő együttműködött ott egy konkrét cselekvési terv kidolgozásában, ez a terv azonban nem volt kötelező erejű. Ezen változtatni kellene véleményem szerint. Aztán van egy európai fejlesztési konszenzus is, 2005 óta dolgoztunk ezen. Itt is van egy elem, amely a fejlesztés oktatással foglalkozik. Ez azonban még mindig nem elegendő. További lépésekre van szükség, konkrét tervekre, koncepciókra van szükség. 2006-ban a finn elnökség alatt hívtuk életre a Helsinki konferencián a többszereplős koncepciót. Louis Michel volt annak idején a fejlesztési biztos, ő mutatta be ezt az új konszenzust. Ez az új fejlesztési konszenzus fogalmazza meg a fejlesztés-oktatás céljait, alapjait és különböző intézkedéseket fogalmaz meg a különböző szereplők tekintetében. A fejlesztés oktatással kapcsolatos konszenzus összehozta egymással az állam és nem állami szervezeteket, különböző minisztériumokat, tehát civil szervezeteket, különböző civil társadalmi platformokat és hasonló szervezeteket. Ezért ez a legfontosabb dokumentum ezen a területen, azonban, mint ahogyan mondtam, politikailag nem kötelező érvényű, illetve jogilag nem kötelező érvényű ez a program, illetve dokumentum. Az Európai Parlament is egyre több javaslatot tett ebben a témakörben, és határozatokat fogadott el, illetve állásfoglalásokat fogadott el. Az Európai Bizottság, ezt is többen említették már, szintén szerepet vállalt ezen a területen. Az elmúlt tíz évben elemzéseket végzett, értékeléseket végzett az Európai Bizottság és a fejlesztés oktatást is bevette a strukturált párbeszédbe. Ezen a téren is nagyon sok érv szól amellett, hogy milyen fontos a fejlesztés oktatás, azonban még mindig nincs meg a vonatkozó stratégiánk. Miért van szükség egy ilyen stratégiára, és miért van szükség európai stratégiára ezen a területen? Ennek több oka van. Először is egy világos koncepcióra van szükség, világos elképzelésre. A kollégáim már említették ezt. Nagyon fontos a tájékoztatás, ezt többen is elmondták. Ez is hozzátartozhat a fejlesztés oktatás területéhez. Ma konszenzus uralkodik arról, hogy a fejlesztés oktatás nem csak táj, a nyilvánosság tájékoztatásával függ össze. Azonban az olyan elképzelések, mint a globális oktatás, illetve a globális civil társadalmi szerepvállalás, a fejlesztés oktatás, mindez hozzátartozik a globális szerepvállaláshoz. Az Európai Uniónak saját koncepciót kell kidolgoznia, ami a fejlesztés oktatást illeti. Másodszor el kell érnünk, hogy az intézményes elismertség létrejöjjön. Ez fontos, és elengedhetetlen ahhoz, hogy hosszú távú koherens politika jöjjön létre ezen a területen. Szervezeti, pénzügyi eszközök definíciója is nagyon fontos a terület számára. Nagyon fontos a hosszú távú elképzelés, illetve elgondolás kialakítása, főként most, amikor a több éves pénzügyi keret kialakításán dolgoznak az intézmények. Egy hosszú távú stratégiával az Európai Bizottság és az Európai Unió kialakíthatná hosszú távú stratégiáját, ami a fejlesztés politikát, illetve a fejlesztés oktatást illeti, illetve az ezekhez tartozó intézkedéseket. Negyedszer, szinergiákra van szükség a különböző szereplők között, illetve a különböző szereplők együttműködésére. Az egyik legfontosabb célkitűzés a pénzügyi kihívások megoldása, azonban az aktív civil társadalmi szerepvállalás nagyon sok programban szerepel, így például a kulturális és a környezetvédelmi főigazgatóság is foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, nagyon jó volna, hogyha a különböző főigazgatóságok együttműködnének egymással, és az EU intézményrendszerén kívül is létrejönnének együttműködések, így a tagállamokkal, illetve a multi-stakeholder folyamaton belül. Egy saját Európai Uniós stratégia cselekvési tervekkel és saját mércékkel hozzájárulhatna ahhoz, hogy a segélyezés, fejlesztési segélyezés hatékonyságát vizsgáljuk és javítsunk a segélyezésen. Hogyan nézzen ki egy ilyen stratégia? Hogyan kell kinéznie? Egy első javaslat az lehetne, hogy egy európai konszenzus jöjjön létre a fejlesztés oktatással kapcsolatosan, referencia dokumentumként alkalmazzák ezt a programot, mind az állami szereplők, mind pedig a civil társadalmi szereplők. A bizottság DÉR tanulmányában szereplő javaslatok a stratégia operacionális részét képezhetik, főként az olyan tevékenységek esetében, amelyek az egyes költségvetési sorokon túlmutatnak. A fölé rendelt célkitűzéseket és a specifikus konkrét célokat is meg lehetne fogalmazni ezek alapján. Öt specifikus célkitűzés van, koherencia, szinergiák, a bizottság különböző hatóságai között, komplementaritás a tagállamokkal, minőségi oktatás, monitorozás, tudásmenedzsment, globális perspektívák, nem európai, illetve Európán kívüli szereplők részvétele a különböző globális kezdeményezésekben és a tájékoztatásban, ösztöndíjak, közigazgatás, különböző támogatási rendszerek, mechanizmusok, a fejlesztés-oktatás menedzselés az EU-n belül, többek között különféle információs kampányok révén. Jelenleg a több éves pénzügyi kereten dolgozunk, a Concord javaslatot terjesztett elő. Annak érdekében, hogy olyan eszközöket erősítsünk, amelyek a globális civil társadalomat támogatják, azt erősítik. Koordinációra van szükség ezen a téren, további tájékoztatásra, közös kampányokra, közös tapasztalatszerzésre. Matthias már említette mindezt. Egy globális civil társadalmon kell elgondolkodnunk, ezt kell felépítenünk. A fejlesztés oktatásra vonatkozó európai stratégia Figyelembe kell, hogy vegye az Európai Parlament és az Európa Tanács által támogatott erre vonatkozó dokumentumokat, programokat is. Ez egy jó mérföldkő lenne az Európai Unióban azok a fejlesztésoktatás szempontjából. Nagyon sok jó javaslatot kaptunk, nagyon sok jó döntést hoztunk. Az egyetlen dolog, ami hiányzik, egy politikailag kötelező érvényű dokumentum, erre van most szükségünk. Köszönöm szépen. Thank you very much, Ms. Köszönöm szépen. Lapalainen asszony. Mielőtt megadom a szót a képviselőknek, azt kérdezném, hogy az Európai Bizottságnak van-e hozzáfűzni valója? Tessék, köszönöm szépen, Christian Schmidt vagyok, a Europe Aid új igazgatója, lenne meg néhány megjegyzésem a stratégiával, az elkötelezettséggel és a tartalommal kapcsolatban. Ami az elkötelezettséget illeti, eh, hallották Pébax úrat, eh, aki azt mondta, hogy, hogy szeretnénk tájékoztatni a eh, polgárokat, szeretnénk peer study készíteni, és prioritássá tenni az fejlesztési oktatást, főleg a következő pénzügyi tervben szeretnénk ezt visszatükrözni. A helyi hatóságoknak az erre fordított költségvetését 20%-kal növelni. Emellett természetesen támogatjuk ezeket a stratégiákat, és ahogy a biztos úr is említette, októberben lesz egy pályázati kiírás amelynek a e, témája a nagyobb hatékonyság, nagyobb e, ráhatás, e, kevesebb széttagozódás, és az összes, ebben szeretnénk az összes ajánlást figyelembe venni, amelyeket önök megemlítettek, és amelyek eddig a peer study-ban szerepelnek. Köszönjük szépen, hogy említették a formális oktatáshoz való kapcsolódását ennek az fejlesztési oktatásnak, e, tehát a, a formális tanrendbe való illeszkedését. Emellett azok, akik végrehajtják ezt a politikát, az ő tudásuknak az átadására is szükség van, e, tehát a tudásátadás, a menedzsment rendkívül fontos. Talán egy konferenciát szeretnénk szervezni ezzel a témával kapcsolatban, hogy a különböző érdekelt felek tanuljanak egymástól. Harmadszor pedig a nem szabad elfelejteni azt, hogy földrajzilag is az egész Európai Uniót le kell, hogy fedje ez a tevékenység, nem lehet, hogy csak néhány tagállam végzi ezt a feladatot. Emellett nagyobb hozzáadott értékre van szükség. Azok a az intézkedéseket, azok az intézkedések, amelyeket mi finanszírozunk, azok fontos, hogy hozzáadott értékkel rendelkezzenek. Az utolsó hozzászóló a hatásról beszélt. Nagyon nehéz nagyon nehéz mérni az oktatásnak a hatását, hiszen ez hosszú eh, távú hatást eh, mutat, de mégis igyekszünk ezt megtenni, és szeretnénk, eh, és azt gondoljuk, hogy ezt lemérhetjük abban a sikerben, hogy nagyobb érdeklődést mutatnak az európai polgárok a fejlesztés iránt az eh, különböző európai felmérések ezt eh, mutatták ki. A válság során már az is pozitív, hogy eh, ez az elfogadás és támogatás az európai polgárok részéről nem csökken, illetve az erre fordított összeg nem csökken. Az, hogy nem növekszik, az egy másik kérdés. Szinte mindenki említette, hogy nem csak jótékonyságról van itt szó, és nem szabad, hogy ez csak jótékonysági tevékenység maradjon. Ebben egyetértek, egyetért az Európai Bizottság, ugye a hatalommal rendelkező donor és a hálás fogadó vagy kedvezményezett koncepcióján túl kell lépni egyrészt már nem is vagyunk olyan nagy hatalommal rendelkezők, mint régen voltunk, és lehet, hogy a kedvezményezettek pedig már nem annyira hálásak, mint korábban voltak. Egyes, az egyik hozzászóló például említette a halott segély fogalmát, tehát nem, valóban nem elég a jótékonykodás. Hlavicskova asszony említette a felelősség kérdését, a globális, együké, globális fejlesztési oktatás ugye arról is szól, hogy elvállaljuk, vállaljuk, hogy felelősséget viselünk a világ dolgaiért. Ugye a diákoknak azt szoktuk mondani, hogy a világ egy nagy káosz, nagyon sok dolgot lehetne javítani rajta, hát rajtuk a sor. Hát ehhez sok sikert kívánok a tanároknak, hogy ezt érjék el, hogy tényleg cselekvő és, és aktív diákokat neveljenek. Olyan megoldásokat kell kínálnunk, amelyek a, ebben a világban, ebben a változó világban is megállják a helyüket. Lehet reagálni akár fogyasztóként, adófizetőként, vállalkozóként, Mindenki a globális gazdaságnak a részét képezi. Reméljük, hogy a diákok olyan európaiak lesznek, akik majd segítenek a befogadó növekedés megvalósításában. Ez a fejlesztési együttműködési politikánknak a mottója, a befogadó növekedés, úgyhogy olyan készségeket kell átadnunk a fiataloknak, amelyek ezt ennek megvalósulását támogatják. Köszönöm szépen, hogy a parlament megszervezte ezt a meghallgatást. Nagyon fontosnak tartjuk ezt minden, meg, minden hozzászólás nagy érdeklődéssel e, figyeltünk, és az elkövetkezendő hetekben, hónapokban is követjük a vitát. Állnak, köszönöm szépen Schmidt úr a megjegyzéseit az Európai Bizottság részéről, most pedig megadom a szót a képviselőknek, Először is hallgassuk meg a kérdéseket, hozzászólásokat, és a négy, meg, a négy szakértőnk pedig a végén reagálnak. Keller asszony, tessék. Thank you very much. Köszönöm szépen. A nemzeti ügynökségek, igazgatóságok részéről meghallgathattuk, hogy a saját országokban mi hogy alakul, hogyan dolgoznak, és azt hiszem, hogy mindannyian megemlítették a peer review módszerét, amit mindannyian végeznek. Szeretném tudni, hogy ebből milyen eredményeket, milyen eredmények születtek, milyen tanulságot vontak le, hallottak-e valamilyen kritikát vagy elismerést, tehát mi lenne az önök következtetése, milyen tanulságot tudtak ezekből levonni. Személy szerint én magam nagyon is egyetértek azzal a javaslata, hogy legyen egy EU stratégia, egy EU koordináció. És persze itt a kérdést most már a tagállamoknak kell intézni, hogy erről mit gondolnak, úgy gondolják-e, hogy ez egy jó ötlet, hagyják-e az EU-nak, hogy koordinálja a tevékenységüket, és a bizottságnak is ezt a kérdést intézném, hogy ebben a közös stratégiában, amit stratég, amit koordinálni kívánnak, ez kötelező jellegű lenne, vagy csupán írott malaszt, és senki nem hajtja azt végre, vagy nem köteles ezt végrehajtani. Megint csak a bizottságnak egy kérdés. A Concord részéről az MFF számára nagyon fontos javaslatokat, konkrét javaslatokat hallottunk. Egy új úgynevezett borítékot javasoltak, nem tudom, hogy a bizottság ezt figyelembe veszi javaslata során. Nagyon köszönöm. Lövin az, asszony, aztán Görönd úr. Uh, thank you very much, my... Köszönöm szépen kollégám, kolléganőm. Már föltette a legfontosabb kérdéseket, és uh, elismételném az előző panelben feltett kérdésemet, ami a fejlesztés oktatás tartalmára vonatkozik. Amikor arról beszéltem, hogy cselekvésre van szükség, akkor nem egyéni szintre gondoltam, hanem inkább állami szintre a globális társadalomról beszélünk, arról, hogy a globális polgárság érzését kell kiépítenünk, és nagyon egyértelműen hiányoznak azok az intézmények, amelyek rendelkeznek igazi hatalommal. Ott van az ENSZ, a FAO, az ENSZ környezetvédelmi ügynöksége, de egészen riasztó jeleket látunk, hogy micsoda hiányosságok tapasztalhatók a globális nemzetközi kormányzásra. Nézzük meg Szomáliát, nézzük meg a nemzetközi vizek helyzetét, a nemzetközi vizeknél egy, senki nem vállalja a globális kormányzás szerepét. Tehát véleményem szerint ez egy nagyon fontos pont lehetne a fejlesztési oktatásban, a következő generáció számára, főként azok számára, akik, ahogyan a bizottság is rámutatott, nem mondhatjuk nekik azt, hogy ezt a kuplerát most nekik kell rendbe tenniük saját egyéni szintjükön, hanem szükség van egy intézményi rendszerre, vagy építeni a meglévő intézményekre, hogy rendbe hozzuk. Köszönöm, Görönt úr. Merci. Köszönöm szépen. Ez a téma nagyon-nagyon széles körű, úgyhogy három pontra koncentrálnék, ami a koncepciókat illeti. Nagyon, legyünk elővigyázatosak, az oktatás kérdésében nagyon sok fogalom kevereg. A civil társadalommal szemben bizony van egy nagyon fontos szerep, szerepe az államhatalomnak, mégpedig az, hogy lehetőséget, platformot adjunk a civil társadalomnak arra, hogy megjelenjenek, és a civil társadalom meghatározhatja ennek a megjelenésnek a tartalmát. különböző eszközök vannak arra, hogy az egyes álláspontokat egymáshoz közelítsük, Keller asszony és én is részt vettünk milyen konferenciákon a parlament képviseletében. P. Barks biztos úr Budapesten bejelentett, bejelentést tett egy, egy, egy nyilatkozatról, amely nagyon jó irányba mutat. A második dolog a finanszírozásra vonatkozik. A gondolat nagyon jó, de egy kicsit meg kellene olajozni a kerekeket. Az európai stratégia, hát ezzel kapcsolatban nagyon-nagyon óvatosságra illet, intenék, mert az ilyen nagy stratégiákat nehéz finanszírozni. Európai költségvetésből, vagy tagállami költségvetésből akarjuk finanszírozni, vagy vegyes finanszírozást. Jó lenne megállapodni abban, hogy milyen hozzáadott értékkel rendelkezik itt az Európai Unió mert csak akkor finanszírozhat, vagy társfinanszírozhat bizonyos programokat. A tagállamok bizonyos százaléknyi összeget különíthetnének el a fejlesztési támogatással kapcsolatos információs kampányra, az érzékenyé kell tenni erre az állampolgárokat. A harmadik pont nagyon fontos kérdés, nem tudom, hogy erről beszéltek-e már, a partnerek kérdése, a déli országok bevonása. Hogyha ezt a stratégiát be akarjuk vezetni, akkor ennek a stratégiának a kotonúi egyezményhez illeszkednie kell. Ugyanis ez az egyezmény az, amely a civil társadalmat, mint egy új ö, szereplőt ö, fogja föl a fejlesztési oktatásban. Mégpedig az alkácsi országok civil társadalmáról beszélek. Hogyha a költségvetési segítségnyújtás terén előre akarunk lépni, akkor a fogadó országokban megfelelő civil társadalomra van szükség, amely a, ellensúlyozza az ezen országokban meglévő gyengeségeket, hiány, hiányosságokat a kormányzati szinten. Vannak olyan kormányok ugyanis ezekben az országokban, amelyek képtelenek ellenőrizni, menedzselni ezeket a segélyeket. Úgyhogy az déli országokkal való kapcsolatteremtés során nagyon fontos erre a pontra koncentrálni. Egy kicsit mérleget kellene vonni, az alkácsi országok és az Európai Unió között mi történt eddig a civil társadalom, az alkácsi országok civil társadalmának támogatása terén. Hát nekem van egy homályos elképzelésem ezzel kapcsolatban, de jó lenne, hogyha ezt a témát napirendre tűznénk, foglalkoznánk vele, és biztos vagyok benne, hogy ezek az eléget, elégtelenségek, léteznek a déli országokban, ezeket mindenképpen napirendre kell tűzni, és meg kell valahogy oldani, vagy enyhíteni kell. Na, köszönöm szépen, a Görenc úr. Kérdezem, hogy a bizottság szeretne reagálni. Mindenkinek három percet tudok adni. Tessék. Schmidt úr szeretne hozzászólni? Nem. Nem. Akkor Akkor rátérünk a szakértők válaszaira. Lapelainen asszony, tessék. És aztán a többiek. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami a felelősséget illeti, az én véleményem szerint nagyon fontosnak tartom én is az állam szerepét, de ki az állam? Az állam egyénekből áll. Úgyhogy minden egyes személy egészen nemzetközi struktúrák csúcsáig eh, számít. Ez a struktúra, amelyben én gondolkodom, eh, és a különböző stratégiákban ezeket a különböző szereplőket figyelembe kell venni. Ezért úgy gondoljuk, hogy az Európai Unió nak szüksége van az Európai Fejlesztési Stratégiára. Különböző egyezmények léteznek, nagyon nagy szükség lenne a poli- arra, hogy a politikai rendszer ezeket komolyan vegye, és ezeket a kiváló példákat összefogja. A tagállamok számára fontos, hogy kiegészítő jellegű legyen ez, a kutatók, az egyetemi oktatók, a tanulók számára ez fontos, az elkövetkezendő 10-20 évben, hogyha fontos lenne koncentrálni a munkánkat, és tényleg egy kosárba gyűjteni az összes évgyümölcsöt, és folytatni a munkát. Teljesen egyetértek azzal, hogy a globális civil társadalomra nagyon nagy szükség van. Ezt már hangsúlyoztuk, ez a jövő, vannak egyének, létezik a civil társadalom, léteznek az államok, léteznek a kormányok, és ebben az egész folyamatban globálisan meg kell találnunk az Európai Uniónak a helyét. Köszönöm. Köszönöm szépen, Huber úr, parancsoljon. Számos kérdést hangzott el, amire már nem, amire én magam nem tudok válaszolni. Egy kötelező érvényű stratégiáról szóltak, e, nyilván ezt nagyon szívesen látnánk a bizottság részéről, amivel azonban mindenképpen egyetértek az az, hogy egyértelműen egy európai tehát arra van szükség, hogy európai szinten dolgozzunk együtt, kiegészítve azzal, amit nemzeti szinten végezhetünk. Itt nem csak EU szintre gondolok, hanem az Európa Tanács szintjére is, ugyanis ott tudunk összekapcsolódni olyan koncepciókkal, mint például az emberi jogi oktatás, a polgári jogi oktatás, és ezeket nagyon fontosnak tartom. Köszönöm szépen Görenc úrnak, hogy hogy emlékeztetett rá bennünket, hogy nem az angol az egyetlen hivatalos nyelve az Európai Uniónak. Úgyhogy, ha megengedik, akkor anyanyelvemen válaszolnék. Két fontos dolgot említett, az egyik a finanszírozás kérdése. Drámai válságban vannak a tagállami költségvetések, és az európai intézményeknek kell ennek meginni a levét, például az Észak-Déli Központ iszta meg ennek a levét. A társfinanszírozást javasolt Görens úr Európai Uniós részről, ez mindenképpen üdvözlendő lenne a mi szempontunkból is. A civil társadalom fontossága, nos, itt meg kell említenünk egy dolgot, ami alapvető. Bizonyos erőfeszítésekre sor került már, e, például az Euró-Afrikai Ifjúsági Programmal e, próbáltuk rávezetni az e, afrikai fiatalságot az európai modellekre, az Európai Bizottsággal együttműködtünk ebben, de itt nagy probléma merült fel azokban az országokban, amelyek ugye nem demokratikusak, nagyon nehéz olyan civil társadalmi szervezeteket találni, amelyek függetlenek a hatalomtól. De ami most éppen történik egyes országokban, Afrikában, az pontosan az új civil társadalom létrehozása, kialakulása az arab tavasznak az egyik folyománya is ez, hogy a civil társadalom kialakul. Köszönöm. Köszönöm, Huber úr. Angolul fogom folytatni, az se az anyanyelvem, de inkább, mint franciául. Ami a peer review-t illeti, azt mutatták, hogy vannak számos országban összegyűltek nagy mennyiségű tapasztalatok, de a koherencia is hiányzik, és ez pedig a fejlesztési területnek egy jellemzője, a fejlesztési politika, illetve a mezőgazdasági politika az Európai Bizottság részéről nem koherens, és a koherenciának ez a fajta hiánya szerepel a különböző kérdésekben is, amivel foglalkoznak. Például Lengyelország a oktatási miniszter és a külügyminiszter a két szomszédos szobában ül, ha mondhatom így. Más országokban azonban ez nem jellemző, nem beszélnek egymással ezek a miniszterek, tehát nincsen koordináció, nincs elekendő forrás, nincs elég pénz. A legjobb helyzetben Skandinávia van, vagy Hollandia, ahol több pénz áll rendelkezésre ezekre a területekre, azonban más országokban nagyon súlyos forráshiány tapasztalható. Tehát több koherenciára, több koordinációra, párbeszédre és több pénzre van szükség. Ezek voltak a leglényegesebb megállapítások. És még egy megjegyzésem lenne az oktatás tartalmáról. Azt hiszem, hogy van egy olyan tendencia, hogy túl nagy hangsúlyt kap az, hogy az egyént oktatjuk, és a strukturális változások illetve a strukturális elemek háttérbe szorulnak. Ez egy olyan trend, amit az egész társadalomban tapasztalható, nem csupán az oktatásban. Tehát az egyént tesszük felelőssé a világban bekövetkezendő változásokért, és ez túl nagy teher. Nyilván van egyéni felelősség, ezzel egyetértek, de nem csupán az egyén tudja helyrehozni azt, ami strukturálisan elromlott. A harmadik megjegyzésem pedig, az oktatás soha nem, nem helyettesítheti a politika, a szakpolitika hiányát. Tehát az oktatást nem lehet felelőssé tenni a világban bekövetkezendő változásokért. Az oktatás hozzásegíthet a változásokhoz, adhat olyan képességeket, olyan kompetenciákat, amelyek segítenek az embereknek abban, hogy a változásban részt vegyenek, de nem helyettesítheti a politikát. Nem lehet az oktatást felelőssé tenni a társadalom hiányosságaiért. Ez túl nagy teher lenne az oktatás számára. Köszönöm. Köszönöm így az elnök, köszönöm Hartmeier úr. Végezetül pedig Stanowski úr Lengyelországból egy olyan szerencsés ország, ahol a fejlesztés és az oktatási miniszter szomszédos szobában dolgoznak. Válasz? Igen, valószínűleg ez az oka annak, hogy én őszintén hiszek abban, hogy a globális oktatás és együttműködés részét kell képezze az európai polgárságnak. De ehhez ahhoz, arra volt szükség, hogy számos kulcskérdést megválaszoljunk. Az első, az, hogy készen állunk-e arra, hogy közös, kötelező stratégiáról beszéljünk. És megint csak szeretném elismételni nem állunk készen arra, hogy kötelező stratégiáról beszéljünk, akár a matematika oktatásban. Az állampolgári ismeretek még nehezebb, kényesebb kérdést tartalmaznak. Német barátaink már elkezdtek dolgozni azon, hogy hogy egy eh, német-lengyel történelemkönyvet készítsenek. Nem oly módon, hogy kompromitálják a történelmet, hanem hogy eh, megmutassák egymásnak, hogyan gondolkozunk a történelemről. Tehát itt van az igazán fontos döntés. Készen állunk-e arra, hogy az oktatásról beszéljünk egy olyan helyzetben, amikor az oktatási rendszereink oly különbözőek? a szülők szerepe, a helyi közösség szerepe, a helyi önkormányzatok szerepe a különböző tagállamokban teljesen eltérő. Valószínűleg ez egy jó gyakorlat lenne, de egészen biztos, hogy nekünk, mindannyiunknak, a bizottságnak is jobban fel kell készülnünk erre. Vannak technológiák, amelyekkel értékelhetjük az oktatást, de jelen pillanatban oktatási szinten Európában ezt nem tapasztaljuk. A következő kulcsfontosságú elem pedig, hogy akarjuk akarunk-e egy olyan dolgot kifejleszteni, ami közös. Hogyha ezt akarjuk, akkor valódi partnerekre van szükségünk, nem csak délről, északról, hanem a civil társadalom részéről, főként azoknál, akik valódi cselekvésben, valódi tevékenységben vesznek részt a globális együttműködésben. Nem olyan civil szervezetekre gondolok, amelyek EU dokumentumokkal zsonglőrködnek, hanem akik valóban helyi szinten dolgoznak. Végezetül pedig ez azt jelenti, hogy meg kell válaszolnunk azt a kérdést is, hogy elvárjuk-e a polgároktól, hogy felelősséget vállaljanak, hogy lépéseket tegyenek. Nem, hogy a kormányokat vagy az ügynökségeket tegyék próbára, hanem hogy valóban azt várjuk-e, hogy az iskolai közösségek tegyenek valamit a partnereikért mondjuk valahol Afrikában, a helyi önkormányzat. döntéseket hoz-e, hogy a partnerségben együtt működve mondjuk csendes óceáni partnereivel tegyen valamit. Ha igen, akkor a globális oktatás itt nagyon hasznos és nagyon eredményes tud lenni. De még egyszer elmondom, biztos vagyok abban, hogy úgyhogy a globális oktatást napirendünk élén őrizzük meg, ez a fejlesztési együttműködés szempontjából egy európai címke lehet. Nagyon köszönöm, Stanovski úr. Engedjék meg. Sorry, the, the commission. A bizottság mégis szeretne hozzászólni. Nem kell hozzászólnom, de nagyon jó kérdések hangzottak el. Először is lesz-e stratégia mi részünkről? Igen, lesz egy nyilatkozat a nem állami eh, szereplőkkel és hatóságokkal való együttműködés, ezt a biztos megígérte, ezt a nyilatkozatot, és ebben szerepelni fog a fejlesztési oktatás témája. A mi köz, megközelítésünk konszenzusos megközelítés. Eh, azt hiszem, hogy a lényeg az, hogy kezdjük meg a az ajánlások végrehajtását. Azon ajánlásokról beszélek, amelyek a, amelyekre a tanulmány jutott. Hálás vagyok a Concord szervezetnek, amely bemutatta a stratégiáját. Ebben nagyon sok mindent látok tükröződni, ami elhangzott ma, és amit mi is hangsúlyozunk gyakran. Nagyon fontos lenne, hogy együtt valósítsuk ezt meg, engem ez érdekelne, ez a megoldás. Talán a munkatársak kiválasztásának kérdését a, az igazgatóságra kellene bízni, de igen, mondunk a stratégiai megközelítésre. És azt hiszem, hogy ebben egyetérthetünk majd. A második kérdés, az volt, hogy az új több éves pénzügyi keretben mi szerepel majd. A biztos úr elmondta, és ezt megismétlem, hogy decemberben nyújtunk be egy csomagot a külső eszközökkel, elközökről. Az egyik ezek közül a globális közjavakról szól, majd a második pedig a nem állami E, szervekkel és a helyi önkormányzatokkal való együttműködésre vonatkozik. Itt ebben 20%-os növelést javasolt e, a biztos úr. Ebből a fejlesztési oktatást finanszírozhatnák. Mivel a fejlesztési oktatás annyira fontos, és ezt tükrözni kell a tagállamokban, a oktatási tanrendekben, ezért ezt nem, nem szabad e, elválasztani a fejlesztési segélyezéstől. Ami a közös tanrendeket illeti, a bizottság kész a koordinációra, mindig szívesen koordinálunk, de nem szabad vesztegetni az időt, a tagállamok részéről a szándékot várjuk, valódi szándékra van szükség. Ha megnézzük a többi területet, és ugye itt integrációról beszélünk, arról beszélünk, hogy az oktatásba bevonjuk ezt a témát, és a tagállamok, és a kollégáimmal, egy, kollégáimmal egyeztetni fogok ebben a témában. Most megnézzük, hogy mennyire realisztikus ezt a témát mm, ezt a témát napirenden tartani mi igyekezni fogunk a koordinációs szerepünknek megfelelni, de hogy ez kötelező érvényű koordinációt jelentsen el, vagy nem, az már másik kérdés. Köszönöm, elnök úr. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a bizottságnak is. I think it Fontosnak tartom, hogy meghallgassuk az Európai Bizottságot, és nem csak a tagállamok és a bizottság közötti párbeszédről van szó, hanem az Európai Parlament, az NGO-k és a helyi önkormányzatok is részt kell, hogy vegyenek ebben a folyamatban. Nekem is lenne még néhány záró megjegyzésem. Nagyon érdekes volt ez a délelőtt. A számos témára kitértünk, megvitattuk a tapasztalatokat. Nincs kétségem afelől, hogy a fejlesztési oktatás egy nagyon fontos eszköz, amely a tudatosságot erősíti, és a felelős polgárságot. Az Európai Unió fejlesztési oktatási stratégiája arra kell, hogy koncentráljon, hogy az Európai Uniós és a fejlesztő országok polgárait eszközökkel ruházza fel, annak érdekében, hogy a saját fejlődésüket saját kezükbe vegyék, és kifejezzék elvárásaikat az állammal és a nemzetközi közösséggel szemben, illetve hogy a nemzetközi intézkedések végrehajtását figyelemmel kövessék. Emellett a pénzügyi elkötelezettségről sem szabad elfeledkezni. Az elkövetkező legislatív javaslatokban ezt tükrözni kell. Biztos vagyok benne, hogy ez a meghallgatás hozzájárult az Európai Bizottság javaslatainak figyelembevételéhez. A jövőben egy jelentést fogunk készíteni az fejlesztési együttműködésről, illetve fejlesztésről és oktatásról, és ez a korábbi európai fejlesztési stratégiát is figyelembe veszi, és a jövőbeni kihívásokat is. Látjuk azonban, hogy milyen nehéz az együttműködés, eh, de minden esetre konkrét eredményekre juthatunk. Végül pedig Paulo Freire-t szeretném idézni, aki azt mondta, hogy az oktatás vagy olyan eszközként működik, amelyet arra használunk, hogy az ifjúságot integráljuk a jelenlegi rendszer, a status quo logikájába, és konform, a konformitást erősítsük, vagy pedig a szabadság gyakorlásának eszköze lehet, amelynek köszönhetően a férfiak és nők kritikusan, kreatívan néznek szembe a világ átalakításához szükséges feladatokkal. Köszönöm mindenkinek, hogy részt vett, köszönöm a tolmácsok munkáját, és köszönöm a társelnöknek is a részvételét.